Kollegen, ich glaube, wir sollten jetzt beginnen. Ich habe schon gehört, das ist äh, ein kleines Problem. Kedves kollégák, elkezdjük az ülést, de volt egy kis probléma, ami a gépjármű transportban merült fel, ezért jön néhány kolléga kicsit később, de elkezdjük az ülést. Azt terveztük, hogy Inge jelentésével kezdjük a mai napirendi pontok sorát. Tegnapról maradt azonban még néhány téma. Reimer bőge bevezette költségvetés ügyekről szóló intézményközi megállapodás témáját és a több éves pénzügyi keretet de senkinek nem volt alkalma az ő felvetésére reagálni, hiszen az ülés végén került sor erre a témára. Azt a hírt kaptam, hogy egy valaki van, aki feltétlenül szeretne reagálni Bőke úr előadására, fél tízkor legkésőbb ezt a vitát be kell fejeznünk, függetlenül attól, hogy még mennyien szeretnének szót kérni, ezt később folytatjuk. Nagyon sokszor lesz még alkalmunk erről a témáról beszélni. Most 10 percünk van mindenre, parancsoljon. Sí, muchas gracias, Yuta. Eh, intentaré ser muy breve y concisa en... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Valóban szerettem volna reagálni arra, ami tegnap elhangzott. Sajnálom, hogy tegnap nem volt elég időnk, hogy erről beszéljünk. Úgy gondolom ugyanis, hogy ö, sorsdöntő pillanathoz értünk. Öböge úrnak szeretnék először köszönetet mondani ö, azért ö, a az együttműködési javaslatért, amelyet minden frakciónak tegnap megfogalmazott, de valami nem volt világos. Nem értettem, hogy mi lesz a munkamódszerünk a szóbeli kérdés után. Lamassu úr azt mondta tegnap, hogy azt a célt kell elérjük, és egyetértek ebben, a politikai tárgyalás a tanácsa, nem a nagykövetekkel, hiszen az technikai, hanem tényleges politikai egyeztetés. Hogyha ez a célunk, ez a politikai ö, tárgyalás, hogyha ö, közvetési szakbizottságként, parlamentként ezt akarjuk, hiszen a vita arról szól, hogy az új prioritásokat, új szükségleteket hogyan lehet finanszírozni, akkor értékelni kell a dolgokat, mégpedig számszerűsítve, és azt csak konkrétan lehet megtenni. Mert hogyha 100 millió, például rugalmassági eszköz, és értékelni mennyiségileg a két milliárdos szükségleteket, ez nem ugyanaz, nem euró pontosan kell eljárni, de azért nagyságrendileg kell tudni, hogy hol tartunk. Szeretném tudni, hogy mi lesz a követendő stratégia. Úgy értettem tegnap, amikor Böge urat hallgattam, hogy végig kíván menni ezen az úton. Minden eszközt fel kíván használni, amely rendelkezésre áll, esetleg nem is ö, fogadnánk el a következő pénzügyi tervet. Hát nem a következőt, hanem az, amit most át kell alakítanunk jogszabályá, hiszen ez az egyik fegyvere az Európai Parlamentnek, hiszen másolni onnivelelési lehetőség nem nagyon van számunkra. Igent vagy nemet kell mondjunk ez a fegyver áll rendelkezésre, nem tudom, hogy készek vagyunk-e végigmenni ezen az úton. Minden esetre a célunk legyen világos. Bármi is a tanács és a bizottság álláspontja, úgy gondolom, már tehetünk egy lépést előre, feltesszük azt a kérdést, hogy hogyan érjük el ezt a célt. Nem tudom, hogy más képviselők, más frakciók egyet értenek-e velem, de szeretném felvázolva látni kicsit világosabban ezt. Nem láttam, hogy hogyan járjon kell. Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólás? Nincsen. Reimer, szeretnél erre reagálni? Azt gondolom, hogy ami az alapvető elképzeléseket eh, illeti, itt nagyon közel állunk egymáshoz. A további kérdés az, hogy hogyan folytatódnak a tárgyalások. Ez nem a trialógust érinti. A trialógus a korábbiakban a soros elnökség eh, részvételével miniszteri szinten, vagy legalábbis államtitkári szinten képviseltette magát, és a állandó képviselet kísérte ezt a trialógust. A fő probléma, és ez a trialógus rendi pontjai között is szerepel, hogy melyik formátumot választjuk majd az egyeztetéshez, mely munkacsoportokban és milyen szinten fogunk egymással tárgyalni. És itt nagyon fontos, hogy elnökünk, ahogy azt elnökünk is elmondta már, hogy más szintű tárgyalási struktúrára számítunk a tanács részéről, mint eddig, azért, hogy ez komoly munka lehessen. És tegnap már megemlítettem a szóbeli kérdéssel kapcsolatban. Ha mindez nem segít, akkor a Lisszaboni szerződés 324. cikkeje léphet érvénybe, annak érdekében, hogy felgyorsulhasson az eljárás, illetve eredményre jussunk, az Európai Bizottság elnöke, az Európai Tanács elnökét, nem az Európai Tanács elnökét, hanem az Európai Tanács elnökét, illetve az Európai Parlament elnökét rendszeres konzultációkra meghívhatja, és a költségvetési szakértőkkel együtt a költségvetési politikákról egyeztethet, az egyes szerződéses cikkelyek alapján. Tehát ezen a szinten is lehet mozogni, erre szintre is fel lehet vinni a folyamatot, nem lehet minden részletet megoldani, de plusz politikai dimenzióval egyértelműsíteni lehet azt, hogy a parlament bizonyos elvárásokkal bír, és ez ránk nézve is igen pozitív hatású lehet. Ami pedig a mennyiségeket illeti, nagyon fontos hidat építeni, és a bizottság elnöke azt mondta, hogy amíg nincsenek megbízható adatok, addig ő nem tud javaslatot tenni. Ez érthető, de ez azt is jelenti, hogy eh, mi hamarabb kell egy katalógus a pozitív-negatív prioritásokkal, mi az, amit akarunk, mi az, amit nem, mennyibe kerül, mi történik a Galileóval, a külügyi szolgált számára, a kiegészítő költségvetés, pótköltségvetés nagyon jó, de ez nem oldja meg a 2000 12-ben, 13-ban megoldandó adatokat, tehát akkor majd megint egy pót költségvetéssel állunk elő, és utána megint csak revízióra lesz szükség. Tehát ez nagyon nehéz, mi történik a, a személyzet számával, és azt gondolom, hogy itt vannak már adatok a fiókokban, ezeket pedig be kell mutatni, és nem majd három év, egymás követő évben kell óriási költségvetési problémákat megoldani. Tehát vagy a tanács megoldja ezt értelmes módon, vagy pedig három egymást követő évben szörnyűséges küzdelembe kerülünk. Éppen ezért nagyon fontos a mennyiségeket tisztázni, a prioritásokat sorrendbe állítani, és akkor utána jön a, jönnek a politikai döntések, hogy mi az, ami finanszírozható, és éppen ezért nagyon fontos az, hogy a szükséges eszköz fiókokat úgymond megvalósítsuk. Hogyha 0,003% nem elégséges, akkor el is felejthetjük az elkövetkezendő évek revízióit. Ebből pedig az következik, és ez a tárgyalások nélkülözhetetlen eleme, tisztázni azt, hogy mi nem vagyunk hajlandóak lejjebb adni a parlamenti jogainkból, tehát alternatívet kell kialakítani. Mindegy, hogy ezek politikai megállapodások, marzsok, Hát az eddigi eh, eljárás tovább kell vinni azért, hogy ne lehessen egy olyan helyzet, ne lehessen egy olyan helyzetet kialakul, kialakítani, amikor egy tagország megakadályoz bizonyos európai projekteket. Tehát nagyon fontos ezt az előfeltételt megfogalmazni, és bizonyos elemeket körülírni, amelyek kapcsán azt várjuk, hogy ezek megoldásra kerüljenek a plenárisig. Júliusban még beszélünk erről, a plenárison szeptemberben szavazás lesz, tehát hogyha úgy tűnik, hogy a bizottság részéről, ami a javaslatokat illeti, nincsen elmozdulás, javaslás, illetve a tanács ajánlatát illetően sem, a több éves pénzügyi keretre vonatkozóan, akkor én úgy gondolom, és hajlandó is vagyok arra, amennyiben a szakbizottság engem támogat, hogy a plenárison azt mondjam, hogy elutasítjuk ezeket a javaslatokat, és a tanácsnak és a bizottságnak új javaslatokat kell kidolgoznia, nem engedjük meg azt, hogy így játszadozzanak velünk. Hát fontos a csomagokat összetartani, és ne manővereztessük bele magunkat egy olyan helyzetbe, amikor uh, kényük kedvük szerint bánnak velünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ez volt a vita vége, amit mindannyian meg kell, hogy jegyezzünk. Fontos, hogy a frakciók maradjanak együtt, a csomagok is, és az Európai Parlament is legyen uh, egységes. Amit ő most körülírt, nagyon fontos, hogy értelmes tárgyalásokon valósítsuk meg, és appelláljunk a tanács józan eszére. Bőge úr már régóta uh, foglalkozik a témával, és nagyon jól tudja azt, hogy ez hiába való elvárás. Fontos, hogy a tanácsot arra bírjuk, hogy e, a bizottsággal együtt ne érhesse el azt, hogy a parlament jogait csorbítsa. Én már fütyülök a tanács józan belátására, komolyan mondom, nagyon sajnálom, hogy ezt kell mondjak. Ahogy Elena Masszúr tegnap már elmondta, hogyha az állam és kormányfőket vesszük tárgyalópartnerenk, ként, akkor ez még talán elképzelhető, de hogyha a tanács adminisztrációját, az egyes tagországokat vesszük, akkor itt hiába reménykedünk. A következő napi rendi pontra ezzel át is térünk. az eszközeinket illetően eh, nem szabad, hogy a tanács csorbítsa a jogainkat, ez pedig a költségvetési rendelet, igen, parancsolja, tiéd a szó. Köszönöm szépen. Azt a verziót kell előszednem, amelyről most eh, beszélek, ez a nyolcas napi rendi pont. Ez pedig a nagy eh, reform, az Európai Unió általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelet. A bizottság egy ambiciózus javaslatot készített, amelyben eh, a cikkelyek felét átdolgozta, éppen ezért nevezte mindezt recastnak. Ez egy nagyon ambiciózus projekt. Első alkalommal a költségvetési rendelettel együtt és a megvalósításra vonatkozó szabályokkal együtt került bemutatásra, tehát minden egy kézben van az egyszerűsítés érdekében, és ennek rendkívül örülök. A bizottságnak pedig gratulálni szeretnék ehhez a tervezethez. Már elkezdtünk mindezzel dolgozni, és nagyon remélem, hogy az év végéig be is tudjuk mutatni a jelentést. Tehát ez egy óriási dolog. Mindenkit invitálok a munkára. Az 51-es eljárás értelmében készítünk egy jelentést, és egyszerűsítjük a költségvetési rendeletet. Azt gondolom, hogy ehhez az álomhoz még sosem jártunk ilyen közel, mint most, illetve ennek megvalósításához. Zsuan Zsán főigazgató úr jelenlétének nagyon örülök. Az a tény, hogy mindez egy recast, egy jogi problémát vet fel, amelynek hatásai vannak az első tervezetre, javaslatra, amelyet a Lisszaboni javaslatban fogalmazott meg a bizottság, Létezik egy 2001-es egyszerűsítésre vonatkozó intézményközi megállapodás, amikor a parlament kötelezte magát a recastra, és csak azokat a cikkelyeket dolgozta át, amelyeket a bizottság is átdolgozott. Az egyszerűsítés lehet, hogy szükségesé teszi más cikkelyek átdolgozását is, amelyeket a bizottság nem dolgozott át. Tehát, hogyha recast azt jelenti, hogy a többi cikkelyhez nem lehet hozzányúlni, akkor ez az ambiciózus egyszerűsítési cél fatális végeredményhez vezethet. Meg szeretném a bizottságot kérni arra, hogy a recast alatt mit értünk, és a bizottság hogyan látja ezt a kérdést. Tehát a Lisszabon szerződése kapcsolatos javaslatot addig fogom fel tartóztatni, amíg nem látom azt, hogy az átdolgozás lehetőséget biztosít arra is, hogy a többi cikkelyhez is hozzányúlhatunk. Tehát ez az első kérdésem a bizottsághoz. Összeállítok egy munkacsoportot a Revelini kollégával, a Kokobuból, és egy olyan munkacsoportot szeretnék létrehozni, ahol az, ahol az összes tevőt és az összes érdeklődőt meg szeretnénk hívni a közös munkára. Ebben az átdolgozásban a nemzeti eh, nyilatkozatok kérdését is tisztáznunk kell, illetve a tolerálható eh, rizikó küszöböt, és vannak további anyagok, amelyeket jelenleg elemzünk, és megpróbáljuk eh, javaslatunkba ezeket bedolgozni. Tehát itt egy nagyon ambiciózus anyag van előttünk, és esélyünk van arra, hogy ezt meg is valósítsuk a kokobu jelentős elő, illetve a Költségvetési Bizottság jelentős előzetes munkájátokat végzett, szerveztünk egy meghallgatást. Köszönöm szépen a titkárság munkáját, a szocialista és a liberális frakció is együttműködtek, nagyon sok előadót hívtak meg, és neveztek ki az NGO-kkal és civil szervezetekkel, Közösen minden bizonyos sikerül egy jó javaslatot kidolgoznunk, illetve tanulmányokat is készítettünk a kutatási területet, illetően azért, hogy egyszerűsíthessük az említett eljárást. A probléma abban áll, hogy ez egy nagyon bonyolult operáció, nagyon bonyolult művelet, és látnunk kell azt, hogy a különböző eszközök hogyan illeszkednek egymáshoz. Én nagyon optimista vagyok, és biztos vagyok abban, hogy nagyon jó javaslatot sikerül majd kidolgoznunk. A belső vitákat sokáig folytattuk, és minden bizonyal sikerül szükséges egyszerűsítéseket megvalósítani. Második kérdésem a bizottsághoz a következő. Milyen mértékben valósíthatja meg ez a reform a pénzügyi programokat, illetve milyen hatással van ez a reforma 2013-tól megvalósítendő projektekre, de hogyha nem veszünk, nem veszük figyelembe a költségvetést, és minden egyes projekt esetében más szabályt alkalmazunk, akkor ezek ellen fognak mondani egymásnak. Tehát ez a két pont érdekel nagyon. Az átdolgozás, mint említettem, második a bizottság belső utakon mit tesz annak érdekében, hogy az összes kötelező szabály érvényre jusson. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, úgy látom, hogy nem kér szót egyenlőre senki. Éppen ezért, főigazgató úr, azonnal áttérünk önre. Azt gondolom, hogy Greszle asszony kérdéseit ön hallotta. Tehát a bizottságtól szeretnénk kérni a definíciót az átdolgozásra, a recastra, másrészt pedig meg szeretnénk tudni azt, hogy a szabályozások egyszerűsítése mit fog jelenteni, nem e, eredményez -e esetleg e, szabály megkettőződést. Köszönöm. Oui, merci, présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálok megválaszolni a feltett két kérdésre. Reszle asszonytól. Itt van előttem az asztalamon francia változatában a dokumentum, amely az Európai Unió általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelet tervezett címet viseli. Ez a javaslat bizonyos specifikus cikkeket tartalmaz a jelenlegi költségvetési rendeletből. A tárgya ennek a tervezetnek, hogy az elszámoltathatóságot, az accountability fokát kívánja ö, ö, növelni, ö, megfelelőbb pénzügyi dimenziót kíván biztosítani az általános költségvetésnek többek között. Nem szükségszerűen gondolom azt, hogy problémás lenne ez a dolog. Amennyiben a parlament úgy gondolja, hogy szükséges másott is módosításokat eszközölni, hát ezt a parlamentnek kell megtárgyalnia, hogy módosításokra szükség van-e máshol már mint ebben a javaslatban, tervezetben, annak érdekében, hogy az elvégzett munkához majd alkalmazzuk, ö, alakítsuk ezt a tervezetet. Ha szükséges, akkor ezt a bizottság megteszi az eljárási szabályok keretei között. Igen, komplex az együtt döntésben mindezt elvégezni, ez az első gondolata. A másik gondolat ugye az egyszerűsítési álom, amelyre Gressler asszony is utalt, hát ez egy közös álom, és kollégám is a balomon, és én is mindenképpen az egyszerűsítési célt kívánjuk szolgálni, hogy felhasználóbarátabbá tegyük a rendeletet, hogy valahol az ügyfél központú megközelítést közelítsük. Ez volt a mi célunk is, az eljárásunk célja, amikor az átdolgozás mellett döntöttünk. Biztos, hogy nem tökéletes semmi a világban, így mi sem, de valahol azt gondolom valós előrelépést jelent ez a rendelettervezet. Mi az összefüggés ugyanakkor a között, amelyet ezzel a rendelettel kapcsolatban elvégeztünk, és az ágazati rendeletek között? Ez itt a nagy kérdés. Mi magunk is aggályosnak tartjuk ezt a, az alapvető kérdést. A célunk, Lewandowski biztos és a Költségvetési Főigazgatóság célja is, amely a biztos szolgálja az, hogy következetesség alakuljon ki mind a között, amit mi a pénzügyi rendelettel, általános pénzügyi rendelettel kapcsolatban végzünk, másrészt pedig az ágazati költségvetési rendeletekről teszünk. Ha nem, akkor egyáltalán nincs értelme a munkánknak nem belső konyha titkokat árulok el, amikor azt mondom, hogy a célunk világos beazonosításra került Lewandowski biztos úr által, amikor a javaslat tervezett elfogadásra került a kollégium által. Merem mondani azt, hogy biztosíthatom Graszle asszonyt arról, hogy abszolút nyitott fülekkel és szemmel vizsgáljuk ezt a kérdést, és az bizottság képviselője, mind a főigazgatóság is mindenképpen a következetességre törekszik, és azt szabatolja az általános és az ágazati rendeletek között. Ennyit Greszle asszony kérdésére válaszul. Köszönöm, elnök asszony. So, dann habe ich jetzt zwei. Két, három hozzászólás van. Jens Gájer, és utána Gören. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt a problémát kell megoldanunk, hogy három javaslata van a bizottságnak a költségvetés rendetre vonatkozóan. A három éves revízi, a Lisszaboni csomag, illetve azok a változtatások, amelyekre szükség van az Európai Külügyi Szolgálat felállítása kapcsán. A bizottságtól a következőt kérdezném. Szükség van-e arra, hogy három különböző javaslat legyen, Ez pedig azt jelenti, hogy ugyanazt a paragrafust kétszer vagy többször is meg kell változtatnunk. És van egy tartalmi kérdésem is, még nem tudtam a három csomagot tartalmilag megvizsgálni. A bizottság lát lehetőséget arra, hogy máshogy uh, módosítson. Te mit gondol arról, hogy a külügyi szolgálat kapcsán kezdődjön meg a változtatás. Ha ott kezdjük, tehát a külügyi szolgálatnál, akkor ezzel elveszítjük a további változtatási lehetőségeket a költségvetési rendelettel kapcsolatban. Jörán, fenn. Ugyanarra szeretnék reagálni hogyha nem is voltam jelen tegnap a koronátok ülésén, erről szó esett. Ezt végig kell gondolni, mert egyrészt elképzelhető, hogy jó, hogyha a csomag három része együtt marad, de másrészt meg kell vitatni, hogy milyen szükségletek vannak a külügyi szolgálattal kapcsolatban, és jó lenne bevenni a ezt a ö, külügyi szolgálati csomagba, Ugyanez vonatkozik a Lisszabonnal kapcsolatos részekre. Ez is része lehetne a Lisszaboni csomagnak. Ezzel is kéne foglalkozni. Nem tudom, hogy fontos részeket a politikából el lehet -e halasztani azért, hogy a pénzügyi rendelet egyben maradjon, mint csomag. De örülök a bizottság ilyen reagálásának. Helga, bitte. Helga, parancsolja. Köszönöm szépen. Ami az általános vitát illeti a pénzügyi szabályozás kapcsán, már az el, előző vita alkalmával megemlítettem azt, hogy vajon van-e lehetőség bizonyos szabályok egyszerűsítésére. Tehát ne hívjunk meg senkit, aki felelőtlenül költötte pénzeket, és korrupcióba keveredett, de e, a Santer Bizottság tapasztalataiból tanulva azt gondolom, hogy meg kell könnyíteni a kis projektek megvalósítását. A kulturális területen ez a tapasztalatunk, hogy nagyon sok ember rendelkezik jó e, elképzelésekkel, de őket e, egyszerűen teljes mértékben kiborítja azt, hogy milyen bonyolult a bizottsági adminisztráció, és így elűzzük őket ezekből a projektekből. Tehát meg szeretném kérdezni a bizottságot erről a témáról, az egyszerűsítésről, a pénzügyi rendelet egyszerűsítéséről, hiszen e, nagyon fontos, hogy a polgárok is e, lássák ezt az egyszerűsítést és érzékeljék. So, jetzt habe ich keine weiteren Worten. Nincsen további hozzászólás. Lehet, hogy a bizottság akkor e, most válaszolhatna is az eddig elhangzott kérdésekre, felvetésekre. Greszle asszony alapkérdését megismételném. Amikor a bizottság válaszolt, nem kaptam egyértelmű választ az ő kérdésére. Nem arról van szó, hogy a bizottság már az elétől fogva kötelezze el magát arra, hogy az általunk beépített módosításokat és a végső módosításokat elfogadja, hanem számunkra a jogi értékelés kérdése fontos, és nagyon örülnék annak, ha a főigazgató rám figyelne, és nem a szolgálataira és munkatársaira. Ami a jogi értékelést illeti, tehát parlamentként abban a helyzetben vagyunk, hogy azokat a cikkelyeket, amelyeket a bizottság nem módosított az átdolgozásban, nem nyúlt hozzájuk, önálló hatáskörben változtassuk meg. Tehát ez egy kérdés. Vagy pedig majd jön a jogi bizottság, illetve a jogi szolgálata bizottságnak, és azzal áll elő, hogy ez tilos. Tehát ezt kérdeztük az elején. Szeretnénk erre egy egyértelmű választ, illetve a három részre visszatérve a költségvetési rendelet három részének módosítására tettünk fel még egy kérdést. Köszönöm. Ennek az, az első pontot illeti. Nem ö, tudok kötelezettséget vállalni egyelőre. Talán ö, homályosan mondtam, de minden azon múlik, hogy hogyan ö, alakul ö, az együttdöntési eljárás. Minden azon múlik, hogyan alakul az ügy, és a bizottság hogyan lép fel újra esetleg ebben az ügyben. Hogyha gyorsan haladnak a dolgok, akkor elképzelhető, hogy ő nincsen visszatérés a bizottsághoz, akkor a bizottság nem is tehet semmit. Hogyha az eljárás másként alakul, tovább megy, akkor a bizottság megvizsgálja az Európai Parlament javaslatait. ami a három különböző javaslat kérdését illeti. Fem úr azt hiszem jól összegezte a helyzetet. A helyzet a következő. Különböző határidők vannak, különböző sürgősségek. Többször is elmondtuk. Rendkívül fontos, hogy a pénzügyi rendelet különböző változatait világosan lássuk. Hogyha nem módosul a pénzügyi rendelet, akkor nincsen Európai Külügyi Szolgálat, mert nincsen költségvetési rendelkezés, amely alapján ez a külügyi szolgálat működhet. Ilyen egyszerű a helyzet. Ezért aláhozzuk, hogy szükséges a pénzügyi rendelet megváltoztatása, átdolgozása, ahhoz az Európai Külügyi Szolgálat létrejöhessen. Mégpedig ezt nagyon gyorsan kell megtenni. Így tudunk tudjuk a közvetési tervezetet megvizsgálni az Európai Külügyi Szolgálat számára, és így képzelt el, hogy az egész ősztől működjék. Október 1-én, vagy november 1-én, nem tudom, de azt tudom, hogy ezek a rendelkezések mind szükségesek ahhoz, hogy az Európai Külügyi Szolgálat létrejöjjön. Ami a Lisszaboni technikai adaptációt illeti, nagyjából ugyanilyen a probléma. Azaz, meg lehet kell tenni minden szereplő számára, hogy a, az elért eredményekből részesüljön, amelyeket a Lisszaboni szerződéssel sikerült elérni, hogyha nem módosul a pénzügyi rendelet, és nem veszi figyelembe a Lisszaboni módosításokat, akkor ezek nem lépnek hatályba. Azt hiszem, hogy a többek között az Európai Parlament érdeke, hogy ezek a rendelkezések a lehető leggyorsabban hatályba lépjenek. Különben maradnak a régi rendelkezések az intézmény közi megállapodás. Ez problémát jelent a napi költségvetés gazdálkodásban. Mindannyian tudjuk, hogy a módosításokkal kapcsolatos bizottsági javaslatokról viták folynak, és ehhez idő szükséges. Valószínűleg nagyjából két évre kell számítani. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy két évet várjunk, mielőtt hatályba lépne az Európai Külügyi Szolgálata kapcsolatos összes rendelkezés. Nem cél, két évre kitoljuk a technikai rendelkezéseket, a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatban. A bizottság ezért választotta ezt a megközelítést. Intellektuális szempontból talán nem ö, nagyon rokonszenves, ö, ellenben nagyon hatékony, és lehetővé teszi, hogy az intézmények gyorsan és hatékonyan tudjanak működni. Köszönöm szépen! Ja, vielen Dank. Ähm, Köszönjük szépen. Minden kollégát emlékeztetnék arra, hogy a nyilatkozatunkban mindent meg akarunk tenni annak érdekében, hogy minden olyan dolog, amely Lisszaboni szerződéshez kapcsolódik, a gyakorlatban mi hamarabb megvalósulhasson. És ide tartozik valószínűleg az is, hogy a külügyi szolgálatot és minden más Lisszaboni szerződésből adódó következményt gyorsan megvalósítjuk, illetve szeretnénk ezt megvalósítani. Ingeborg kap még szót, és utána lezárjuk ezt a napi rendi pontot. Köszönöm szépen! Sok mindent megtudtunk, tehát nem marad más hátra a számomra, hogy a Lisszaboni szerződés túlszul ejtsem, annak érdekében, hogy a parlament e, keresztül vihesse az egyszerűsítési elképzelését. Ha a bizottság nem kötelezi el magát, és függetlenünk vagyunk a harmadik áttekintésben, akkor én nem zárom el magam attól, hogy gyorsan változtassuk meg a dolgokat, de ez a parlament érdekei ellen való. Éppen ezért azt gondolom, hogy az, ahogy a parlament jelenleg áll, arra kényszerít bennünket, hogy igenis ragaszkodjunk a gyors munkához. Az első átdolgozás a külügyi szolgálatot fogja érinteni, és mindez attól függ majd, hogy látjuk-e a teljes konstrukciót. Tehát nem tudok kontrollrendszert kidolgozni addig, amíg nem látom az egész struktúrát. Én abból indulok ki, hogy eh, ez megvalósulhat. Jens Geil feltett egy kérdést, az első cikke, amely nagyon fontos a külügyi szolgálatra nézve, ez három alkalommal kerül módosítás, és minden egyes átdolgozás alkalmával megváltoztatják. Én azt gondolom, hogy egyszer változtassuk meg az első cikkelyt a jelenlegi revízió során, és írjunk bele mindent, ami ide tartozik. és az összes intézmény, amely szerepel intézményként a Lisszaboni szerződésben, az itt is szerepeljen. Azért, hogy a harmadik eh, revízió alkalmával ne kelljen ezt újból átdolgozni. Tehát az összes eh, érintett erre felkészülhet, hogy ezek a cikkelyek ki fognak esni, tehát az összes intézmény, amely szerepel a Lisszaboni szerződésben, plusz a külügyi szolgálat, az első cikkelybe kell, hogy kerüljön, azért, hogy ne kelljen ehhez még egyszer hozzányúlni a két további revízió alkalmával. Ez nagyon fontos lenne a számunkra, fontos tisztázni az átdolgozást, mint említettem, ami a Lisszaboni szerződést illeti. Az eljárás világos. Amivel megállapodtunk az egyeztetésen, az érvényben van, ez mindenkit köt, erre, erről senkinek nincsen kérdése. Ami a jogi eh, aspektust illeti, hogyan tudjuk az egyszerűsítést megvalósítani, ez a fontos. Éppen ezért a Lisszaboni javaslat éppen ezért ennyire fontos, és a tisztázatlan jogi viszonyokat kell túlszul ejteni. a dolgozás kapcsán, ha vannak más lehetőségek, akkor én nem zárkózom el, de amennyiben nincsenek, akkor a parlament érdekében áll, hogy olyan dolgokat valósítsa meg, amelyekre szükség van. Trüppen asszony. Az elmúlt revízió alkalmával az érintettek eh, értesítését már eh, elértük, bizonyos okok egyszerűsödtek ezzel, de a kis kezdeményezettek nem tudnak megbírkozni az administratív eh, terhekkel. És fontos, hogy a bizottság tisztázza a szabályokat, tehát ahol önkéntes alapon működött az egyszerűsítés vagy a könnyítés, ott ezek sajnos nem valósultak meg. Ha megnézzük a kutatás területét, a fő problémákat, a legnagyobb panaszok és kérdések a kamatok kapcsán merültek fel, és az előfinanszírozás miatt a költségvetési rendeletben nincsen már előfinanszírozás. Hogyha kutatási keret programban a kamatoknak szerepelniük kell, tehát a költségvetési rendelet ezen könnyítését nem vette át a keretszabályozás az előfinanszírozásnál. Arra kell, hogy hagyatkozzunk, hogy a bizottság ezeket először a saját helyzetáján valósítsa meg. A legtöbb problémánk a specializált alapokban van, vannak, és a bizottság ezeket nem tudja tisztázni, akkor mi még ennyire sem fogjuk ezt tudni megtenni. Fontos, hogy egyértelmű javítások valósuljanak meg, módosítások, a három revízió ambiciózus, és mi is mindent megteszünk a magunk részéről, hogy ez jól sikerüljön. Köszönöm szépen, mondja az elnök, akkor ezzel ezt a pontot most le is zárjuk. A 19-es napi rendi eh, pontra térünk át. Itt a versenyképességi ehm, és innovációs eh, ügynökségről van szó. Ez az ügynökség zöld eh, utat szeretne kapni tőlünk, ez az EACI nevű ügynökség, azért, hogy aláírhassanak egy szerződést egy épületre vonatkozóan. Mónika Holmájer, elnök asszony, kedves kollégák, rövid információnk van. Megpróbáltam a társjelentés tevőket időben tájékoztatni és eljuttatni nekik az anyagokat. Ezek átfogó anyagok voltak általában, de az is feltűnt, hogy bizonyos esetekben még nem tudjuk a tényleges költségeket, amelyek megterhelik majd a költségvetést. Egyértelműen kell ezeket kérnünk, úgy tűnik az ügynökségdől. Az energia végrehajtási ügynökség 2003-ban jött létre, és 2006 óta bérelt épületeket a Madú toronyban. Ez 66 ezer eurót jelentett évente, 2008-ban jött egy plusz épület még hozzá, plusz területekkel, illetve irodákkal, és a két épület elkülönült, a másik épület 415 ezer euróba került, tehát ennek a bérleti díja tehát 800 ezer euróban, kb. 781 ezer euróba került az épületek bérlése. Két idő épületben helyezkedtek el a munkatársak, átmeneti megoldás volt mindez, és nem is mondható optimálisnak. És ezt a tornyot le is fogják bontani, ha majd kiköltöznek az irodákból. Három pályázati kírás történt az előző ügynökségben. 26 ajánlat érkezett be, ezek közül kettő megfelelt az összes kritériumnak, és a mostani épület eh, projektet választottuk ki ezek közül. A Rozsier 16 eh, szám alatt szerepel ez az épület, Immobilier Royal du Rogier eh, a tulajdonos, 6 1499 négyzetméternyi irodát szeretnénk bérelni, 41 garást, és speciális szerződést készítettünk költségek kapcsán 1 millió 100 ezer eurónyi körüli ez a költség. Az úgynevezett fitting out munkálatokra vonatkozó költségek. Következőek, és a bizottságot kérem, hogy figyeljen, tehát ezek a fitting out költségek, a falak, ajtó beépítését jelentik, de ezt én úgy gondolom, hogy nyugodtan tekinthetjük alapvető felszereltségnek, tehát a fél fele az alapfelszereltségnek is ebben már benne van de ez azt is jelenti, hogy drágább a bérlet. Ez az épület komplexum jó helyen helyezkedik el, az európai negyeden kívül nagyon jók a közlekedési feltételek, a Berlamontól három kilométernyire, a biztonsági standardokat is sikerült betartatni, szinergiahatások is megjelentek. A biztonsági, biztonsági személyzet, a kávézók, már rendelkeznek szoftverekkel és informatikai felszereltséggel, azért, mert eh, más hatóságok eh, vannak a környéken. 15 évig eh, lehet használni az épületet, ha 25 évre lebontjuk a költségeket, akkor ez költséghatékony, az ügyel, ügynökség működ, ügynökségnek működnie kell, tehát az elkövetkezendő 15 évben, de ezt még ellenőrizni kell, azt gondolom 15 éven túl is szükség lesz még rá, egyébként pedig mindez nagyjából rendben is van, ami a költségeket életi. Az azbest témája természetesen érdekel bennünket, a szúrópróba szerűen vizsgáltuk meg az azbest jelenlétét, az anyag kicserélése került azbestmentes az épület. Nincs szükség plusz költségvetési összkezekre. A 2011-es költségvetés a személyzet növekedését már figyelembe veszi, illetve az irodai eh, helységek számának növekedését. Én rákérdeztem arra, hogy az ügynökségeknél eh, miért volt szükség arra, hogy épületeket eh, olyan épületeket béreljenek, ahol nem vették figyelembe a személyzet növekedését, és ezáltal ezek az ügynökségek nehézségekbe ütköztek később. Tehát megelőző módon eh, nagyon fontos a személyzet számának növekedésére is eh, tekintettel lenni. Ez itt úgy tűnik, hogy sikerült, és arra számítunk, hogy az elkövetkezendő években nem lesz plusz eh, probléma. Ami a haszon, az épület használatot illeti, a költségek növekedtek, hiszen karban kell tartani ezt az épületet. Tehát nem csak a bérleti díjat kell kifizetni a haszonélvezet kapcsán, hanem még más karbantartási munkálatokat is. 1 millió 495 ezer eurós lesz ez a költség, plusz a karbantartás. Én támogatom ezt, de a fitting out részt a következő hónapokban még tüzetesebben megvizsgálnám, hiszen ez nem egységes, és a fitting autok csak külsős beszállítókra, tehát ők kapják meg ezeket külső munkálatokat végzők. Támogatom a projektek, és amennyiben a társjelentéstevők megjegyzésekkel szeretnék gazdagítani a vitát, ennek csak örülök. Köszönöm szépen, Mónika. Azt gondolom, hogy itt még dolgoznunk kell a parlamenti adminisztrációt, és folyamatosan arra próbáltuk meg kényszeríteni, hogy a menedzsment tervezés és épületek kérdését komolyan vegye, és jó lenne, hogyha a bizottság is bizonyos útmutatásokat dolgozna ki, annak érdekében, hogy akik épületeket keresnek, vagy már egy adott épületben vannak, ott maradni is tudjanak. Kyle Haken parancsoljon. Thank you, Mrs. Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak nagyon röviden Köszönöm az előadónak, nagyon jó ö, munkát végzett, amikor megpróbálta felmérni az épület projektnek a tényleges költségeit. Az ö, úgy tűnik, hogy ez egy jó ö, üzlet, és az ügynökség megfelelő helyszínt kap a munkájához. Azt lenne jó tudni, hogyha renovációs költségek az ügynökséget terhelik. Ez 15 évre szól. De csak 2015-ig szól az ügynökség mandátuma. Feltételezzük akkor, hogy az ügynökség a tevékenységét folytatja, de erre nincsen garancia. Én nem tudom, hogy mi a szokás ilyenkor. Vannak-e korábbi ilyen esetek, amikor hasonló döntést, de spontánul a renovációs költség nem terjedhet túl az ügynökség mandátumán. Habár én feltételezem, hogy folytatja a működését. De hát kellene egy megoldás, hogy ezt hogyan kezeljük. Azt hiszem, hogy jó irányba indulunk azon a döntéssel. Das ist auch was, was in die guidelines reingeschrieben werden muss. Köszönöm szépen. Igen, valóban az iránymutatások részét kell, hogy képezze ez, hiszen az ügynökségek mindig behatárolt időben működnek. Csak Mónika, szeretnél szólni? Tessék. Igen. Fel lehet mondani öt év után a szerződést, de ez esetben a bérlési költségek megnövekednek, mert a renovációs költségek öt évre, nem tizenöt évre lesznek elosztva. Ha viszont csak öt évre béreljük már e, alaphelyzetből az épületet, akkor nem a megfelelő e, épület hátteret kapjuk meg bérletre. Igazgatóasszony, elnökasszony, egy másik út, kérdésre is utalnék, amikor a pénzügyi rendeletről majd döntünk, akkor a bizottság által elfogadott és elutasított épületprojektekről is jobb általános képünk lesz. A bizottságunknak, szabbizottságunknak, amikor egy adott költségvetési sor alatt, tétel alatt maradunk, akkor a mi szakbizottságunk nem is tudja az ilyen projektek létezését. Elnök asszony, valóban itt egy ügynökség, végrehajtó ügynökségről van szó, nem pedig a bizottság egy szolgálatáról. Ezért terveztük a végrehajtó mm, ügynökségekrel szóló rendeletben azt be, hogy azokat a kérdéseket is szeretnénk megvizsgálni, amelyek az épületprojektekre vonatkoznak. A bizottság oldaláról viszont a helyzet ettől eltérő. Én abszolút -e támogatom ezeket az iránymutatásokat. Ez nem egy mindenki számára egyformán alkalmazandó szabályrendszert fogalmaz meg, hanem egy eseti alapon megvizsgálandó kérdést. Támogatjuk a munkádat, Monika, és most határozatot kell hoznunk arról, hogy az előadó ö, úgy ö, dönt csön, hogy nem készül jelentés, hanem hogy, tud, de, hogy tudjuk meg azt, hogy az ügynökség mit gondol erről. Van-e valaki ellene annak, hogy ne legyen, ne szülessen jelentés? Ha nem, akkor ezt a napirendi pontot le is zárhatjuk, és most akkor a szavazásra és az átcsoportásítási kérelmekre térjünk át. Roberto Gettieri 3.4.11-kor fog eljönni körünkbe, és akkor majd elmondja nekünk és beszámol arról, hogy mi lett a tegnapi ö, eszmecsere és szavazás végeredménye. A, a szavazással kezdjük most, aztán pedig Roberto Gualtieri az EKS-ről fog nekünk beszámolni. Így járunk most el a napi rendünkben. Hát akkor az átcsoportosításokról néhány szót. Fair numero 16. Most. 16-os számú átcsoportosítás. Köszönöm szépen, elnök asszony. Összesen öt átcsoportosítás szerepeli. Az az álláspontom, hogy ideje dönteni a 16-os és 17-esről, és azt javaslom, hogy a másik hármat a következő ülésre hagyjuk. Ezek a javaslatok most jöttek be az utóbbi napokban. Nem volt idő dönteni a részletekről, és nem tudtam kapcsolatot létesíteni a többi szakbizottsággal. Ami a 16-ost illeti, és a 17-eset, hogy felgyorsítsuk a dolgokat. Én magam azt javaslom, hogy mindkettőt fogadjuk el, mindkét javaslatot. Egyes kollégák talán kérdéseket tesznek fel ezzel kapcsolatban, de általában remélem, hogy elfogadhatóak a válaszok, és pozitívan szavazhatunk. Gibt es irgendwelche Fragen zu Ah, Inge, Entschuldigung. Vannak a kérdéseik. Inge, tessék. Köszönöm, elnök asszony. Igen, nehéz volt átlátható képet az első dokumentumról kialkotnunk, hiszen több mint 60 oldalas volt az anyag, nagyon nehéz volt tehát ennek olvasata. De hát kitartással sikerre vittük az ügyet. Egy Excel fájlal dolgozunk, amely azért világosabbá teszi a 2005-2008-as tanácsi kiadásokat, amely 608 millió euróra rúgnak ezen időszakban. Ami pedig az adatkezelést illeti, a főigazgatóság 158 millió eurót ö, ö, nevesít Azért kérdéseim lennének ezzel kapcsolatban. Amikor olvassuk a dokumentumot, akkor látjuk, hogy a nyomtatókat beszerezték, megvásárolták. Szeretném tudni, hogy a külső tanácsok számára és a tanulmányok lefolytatására miért van szükség végül is nyomtatókra. Most ugye persze olyan, mintha a, a, valahol a polgármesteri hivatalon 5-6 eurón vitáznánk, de hát nem tudom az IKEA fotelek esetéről, nem tudom, hogy a kommunikációs főigazgatóságnak miért van szüksége ilyen 70 ezer eurós nyomtatói és bútor kiadásokra. Vannak olyan vállalkozások is, amelyek komoly összegeket kaptak Szárkó két millió eurót kapott egy szolgálatért, de hát az általános adott kezelő ö, igazgatóság 158 millió eurót költ el azért, hogy a munkálatait kiszervezze. Hát valóban megkérdezném én, hogy az adott feldolgozói főigazgatóság milyen szolgáltatást kapott ezen 158 millió euróért a külső szolgáltatóktól. Szeretnék ezekre a kérdésekre választ kapni ha válaszokkal nem rendelkezünk, akkor a kokobúhoz kell fordulnunk, e, í- mindenképpen írásos kérdést teszünk föl majd a bizottságnak, mert időre van szükségünk ehhez. Köszönöm szépen. E, csak a 24-essel kapcsolatban, a Balti-tengerrel kapcsolatban e, értem László reakciát. Későn érkezett ez a dokumentum, én kezdeményeztem ezt a kérdést, és azt hiszem ez a kiírölöm teljesen megfelel annak, amit a bizottsággal megbeszéltünk, és a örömömre szolgál, hogy a bizottság ennek a szakbizottságnak és a parlamentnek a kérésének eleget tesz, ezért személyesen támogatnám, hogy ezen dolgozzunk ma. De természetesen az előadó dönt e felől. Jetzt lassen wir erstmal die Kommission auf... Ähm Először megkérjük a bizottságot, hogy Gressle asszony kérdéseire válaszoljon, és akkor utána a jelentéstevő kap még egyszer szót. Oui, merci, euh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyelőre nem tudok választ Gressle asszony kérdésére a nyomtatókkal kapcsolatban, de természetesen meg fogjuk vizsgálni közelebbről az ügyet, és teljesen rendelkezésre állok az információ, tehát annyi a lehető leggyorsabban gondolom, nem lesz bonyolult dolog, és meg vagyok győződve, hogy megfelelő indokok léteznek erre. Számunkra fontos, hogy a fenntartás részben feloldják a 26 tartalékkal kapcsolatban, mert 3,7 millióról van szó. A magyarázati kötelezettségnek eleget tettünk, és azt hiszem, hogy minden elem most már ismert az előirányzat hiánya, az összeg hiánya problémát jelent az informatikai fejlesztésben az alvállalkozóval szemben, és a HR informatikai oldalon komoly problémánk van a megfelelő szerződések megkötésében. Köszönöm szépen. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Én abból indulok ki, hogy az információk időben fognak megérkezni, és hogy Inge Gressle nem kell, hogy kérdezze már a Kokoburól. Súrján László. Uh, listening your comment. Uh, elnök mondja, hogy uh, hallgattam a uh, megjegyzését talán azt javasolnám, hogy most pozitívan szavazzunk. De mindig veszélyes nagy magyarázatot adni, amely új kérdéseket ö, vet föl. Inge kérdése teljesen indokolt. Egyelőre a válasz csak ígéret, hogy kapunk választ. Nos, a kérdés az, hogy a bizottság olyan helyzetben van-e, hogy választ adjon a következő ülésre, és a következő ülésig várni tényleg kártékony. Hát hallottuk, hogy probléma van. A bizottság mondják, ismeretében fogom a javaslatot megtenni. Forderung des Berichterstatters. Főtitkár úr, ön hallotta a jelentéstevő kéréseit, ön arra kéri önt, főigazgató urat, hogy válaszoljon a feltett kérdésekre, mielőtt a jelentéstevő ajánlást tesz a, a szakbizottságnak. Oui, merci, La Köszönöm, elnök asszony. A bizottság következő ülésére július 13-14-én kerül sor, ez már a nyári szünet előestéjén lesz. Ez azt jelenti, hogy a szerződések aláírásában bizony kitolódik az idő, mert a nyári szünetben senki nem ír alá szerződést, és szeptemberig úgymond három hónapot vesztegetünk el, ha ma nem szavaznak erről nagy a sürgős kérés a humán erőforrás és információtechnológiai igazgatóságunk részéről erre a szavazásra mindenképpen ki szeretnénk elégíteni a parlamentet pontos válaszokkal, azon tanulmányokkal kapcsolatban, amelyeket külső szolgáltatók végeztek, mind vállalkozások, mind jogi személyek. Mi bemutattuk hogy teljes mértékben együtt kívánunk működni a parlamenttel. Én kötelezettséget vállalok ma itt, hogy a további magyarázatokat megtesszük, majd Gressle asszony feltett kérdéseire, én azt szeretném, hogy valóban most sikerüljön ezt a ö, dossziét minél hamarabb ö, ö, felszabadítanunk, de hát a parlament rábólintásával természetesen. Köszönöm szépen, főigazgató úr! A mi szabályaink, hogy hogyan kell, hogy kezeljük az átcsoportosításokat, az ön kérését támogatják, amit ön megfogalmazott, tehát július másodika a határidő, és mivel addig nem lesz költségvetési szakbizottsági ülés, ma kell, hogy döntsünk. Ha nem, akkor a bizottság kérése amúgy is helyt kap. Jelentéstevő úr parancsoljon. Uh, listening to the answer. Hallottam a választ, és értem a helyzetet, én azt javaslom, hogy támogassuk a javaslatot magam részéről tekintettel a bizottsággal együttműködésre a múltban. Ez az ígéret, amit hallottunk, ö, kielégítő. Természetesen a bizottságnak tudnia kell, hogy ha a válasz nem világos, hanem problematikus, ennek következményei lesznek, de hát ez egy másik történet, és ö, nem erre az átcsoportosításra vonatkozik. Tehát pozitív a válaszom. Ö, kommentálnám ö, még Aldes ö, kollégáink ö, megjegyzését. Ö, nem volt lehetőségem ö, az elején ö, megbeszélni ezt a többi frakcióval, például a liberálisokkal. Ők voltak a front harcosi frontharcosainak a közvetési stratégiának, természetesen más frakciókkal. Az Európai Unió ö, ö, helyesbitek, az én csapatom is úgy látta, mint ők, nem volt más frakcióktól ellenvetés, ez el tudom fogadni ezt a balti-tengeri megoldást most. Rendben, akkor most szavazunk. Részenként, tehát külön szavazunk. Ki támogatja a jelentéstevőt, és ki támogatja a 16-os átcsoportosítást. Köszönöm szépen! ki ellenzi, ki tartózkodik. Van egy tartózkodás. Köszönöm. Átterünk a 17-es átcsoportosításra. Ki támogatja? Ki ellenzi? Senki, ki tartózkodik? Egy tartózkodás. A 19-es és 23-as a következő ülésen lesznek, és most a 24-est kitámogatja, 24-es átcsoportosítást. Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Senki. Fantasztikus. Egyhangulag elfogadva. Rendben, köszönöm szépen. ezzel a bizottsági költségvetést és az átcsoportosítást letudtuk. A 21-es a következő napi rendi pont. Az egyéb szakaszokról van szó, Vladimir Manka, az előadó. Tehát a 02-es átcsoportosításról szavazunk először. E, Köszönöm e, szépen. A e, kettes átcsoportosítás szerepel csak a listán. Időközben voltak más átcsoportban. Az esetben az EU bíróság érdeke. Talán emlékeznek a kollégák, hogy amikor a 2010-es költségvetés készítettük, akkor egy szuper horizontális módosítás is szerepelt, ahol minden intézmény kapott plusz 5 százalékot, hogyha fel tudják mutatni, hogy egymással együttműködnek, egy, egymással együttműködve ezt a fenntartást tudjuk törölni. 2006-ban a számvevő szék a jelentésében arra mutatott rá, hogy az intézmények, amikor a lehetőség végére jutnak, amikor óriási munkaterhelésük, nem tudják a saját kapacitásokat felhasználni, és külső fordítókra támaszkodnak, anélkül, hogy ellenőriznék, hogy más intézményben van-e szabad kapacitás. Ez 11 millió eurót jelent, ezért be kell bizonyítaniuk, hogy az intézményeknek, hogy saját kapacitásaikat maximálisan kihasználják az EU e, bíróságnak kül más e, fajta fordítókra, e, nyelvész fordítókra van szükségük. A az Európai Bíróságnak óriási munkaterhe, és április végére 43%-át használta fel a kapacitásának, és nem tudták a fordítok ellátni a munkát, és semmilyen módon nem sikerült ezt más intézménnyel megoldani. Ezért ezt javaslom, elnökasszony, hogy az 5 százalék fel szabadítása, vagy ezünk bele. Természetesen összesen hallgatom meg a kollégám véleményét egy egész csomagról van szó, elnök asszony, mint ahogy hallottuk, ez minden intézményre vonatkozik. A jövőben is csomagként fogjuk ezt kezelni, de az EU bíróság időben adta be a kérelmét. Ezért azt javaslom, hogy a többi kérdéshez foglalkozunk, a csomagban szerepel. Köszönöm. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eh, eu não sei se eh, deveríamos discutir eh, transferência. A trans... Nem tudom, hogy erről az átcsoportosításról kell beszéljünk. A C4-esről van szó. Elmondhatom, hogy nem. Elnök. genug Hát, hogy nem fogalmaztam eléggé világosan. Van egy csomag amelyről Vladimir Manka az imént beszélt. Itt a fordítási költségekről van szó, mind a Gazdaság és Szociálbizottságban, illetve a Régió Bizottságában, az Európai Bíróságon, az Európai Parlamentben és az Európai Bizottságban. Ezek egybe tartoznak. Vladimir Manka az imént elmondta, hogy ezt csomagként kell, hogy kezeljük jelenleg ebből nem kéne semmit kivenni, és hogyha ön most arról beszél, hogy európai parlamenti átcsoportosításokról van szó, akkor majd erre mindjárt rátérünk, először abban kell megegyezzünk, hogy ezt a csomagot egyben tartjuk-e továbbra is, vagy ahogy a jelentéstevő Eh, az imént javasolta, egy ebből kiveszünk. Én mindig nagyon óvatos vagyok a kivétel, kiszakítás kapcsán bizonyos dolgoknál, hiszen akkor tudunk tovább lépni, ha az összes szervezetet egy átcsoportosítás mögé szervezzük. Tehát erről gondolkodnunk kell. Elnézést, hogy megszakítottam, de mindjárt eh, visszatérünk majd arra, amit ön említett. Ďakujem, pani predsednička. Áno, je to jeden balík. E, prič... Köszönöm szépen, elnök asszony, valóban csomagról van szó. Az egyik e, kérelmet időben nyújtották be, és ez a e, specifikus kérés a bíróságról érkezett. A bíróság külön elbírálás alá esik nyelvész fordítók gondolnak ott, óriási a munka, de ezért rendkívül fontos a lehető leggyorsabban szavazni erről. A többi kérelem pedig csomagként kezelendő. Egy héten belül megkapjuk az Eurovis elemzését, és akkor jobb megvárni ennek az elemzésnek az eredményét utána a következő ülésünkön a többi kérelemről szavazhatunk. De ez a bírósági kérelem ö, nem teszik szükséges az elemzés eredmények ismeretét, jó lenne most szavazni róla. Rendben, értettük. Köszönöm szépen, egyetértek el Dann stimmen wir jetzt darüber ab. Akkor most erről szavazunk. Ki támogatja az átcsoportosítást a jogásznyelvészeknél? tegye fel a kezét. Ki ellenzi, ki tartózkodik, senki. Akkor egyhangulag elfogadva. Fantasztikus. csomag többi része egyben marad, és majd a következő szakbizottsági ülésen beszélünk erről, és esetleg szavazunk is. Most az egyes átcsoportosításokra térünk át, illetve az átcsoportosítási követelmésekre a parlament részéről Vladimir parancsoljál. Ano, e, začal by som transferom C5, dočasní zamestnanci. Valóban a C5-össel e, kezdeném, e, temporary agents. május végén megállapodtunk, hogy az Európai Parlamentnél változások legyenek a Lisszaboni szerződés értelmében. Ennek az átcsoportosításnak a lényege az, hogy ezek a szerződéses munkavállalók szükségesek, mert nagyobb a munkaterhelés a Lisszaboni szerződés életbe lépése miatt. Addig is szükségesek, amíg a megfelelő kiválasztás megtörténik a Lisszaboni szerződés értelmében. A kiválasztás május végén kezdődött, és legalább 8 hónap kell, hogy befejeződjék. Ezért szükséges a szerződéses kollégák alkalmazása eme periódus végéig. A szerződéses kollégákat csak időszakosan alkalmazok, és nem állandó jelleggel. Köszönöm. Gibt's dazu Wortmeldungen? Van-e hozzászólás? nincsen. Ki támogatja a jelentéstevőt, tegye fel a kezét. Köszönöm. Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Senki. Ezzel akkor ezt a pontot lezártuk. A következő pont C1. Köszönöm szépen a következő átcsoportítás, a C1. Ez munkavállalók kiválasztása a horvát bővítéssel kapcsolatban. Itt 750 ezer euróról van szó ez tényleg kritikus, hogy ezt jóvá hagyjuk, ezt az átcsoportosítást. Jó lenne, hogyha be sikerülne megegyezni. Egyet értünk e, ezzel e, elnök asszony, azonban e, szeretnénk, hogyha ezt akkor tennék meg, amikor biztosak vagyunk benne, hogy Horvátország csatlakozik. Jó lenne, hogyha akkor vennénk fel az életőket, amikor biztosak vagyunk benne abba, hogy a csatlakozás megtörténik. Némi felkészülés már szükséges, ezzel a némi fenntartással mellette fogunk szavazni az átcsoportosításnak. Köszönöm. Ich bin nicht sicher, dass wir... Nem vagyok biztos abban, hogy ezt a korlátozást megtehetjük-e. Azt gondolom, hogy a kollégák biztosak abban, hogy egy szép napon Horvátország tagja lesz az Európai Uniónak? Hát én nem tudom. Szükség van az előkészítésre, némi futamidőre a szolgálatoknál, azért, hogy az új kollégákat bevezethessék a munkába, de itt még nem nincsen szó konkrét felvételről. Ki támogatja a jelentéstevőt? ellene ki van, kitartózkodik, egyhangulag elfogadva. A következő átcsoportosítás Vladimir parancsolja. Ďalší transfer je C2, e, C3. A következő a C203. E, Itt e, külső képviselet van, bútor, ez az EPP követelmények függvénye. Kérem, hogy ők nyilatkozzanak. Nekem nincs ez. Igen. Az információ, amit kaptunk, arról, hogy hogyan lehet megkülönböztetni az állandó és változó költségeket a nagyobb átláthatóság érdekében. Azt hiszem elégséges. Lehetne jobb, de elégséges. Ez jó lépés előre. Így arról megbizonyosodtunk, hogy minden költség indokolt. Prioritásokat szeretnénk felállítani a jövőben a változó költségeknél, ezért a frakcióm támogatja az átcsoportosítást. Köszönöm. Derek? Yes, yeah, I would support uh, Vladimir and my, my támogatom kollégámat, amikor kérte a változó és állandó költségek megkülönböztetését világosan. Ez információ szükséges, hogy tudjuk, hogy mire költünk és mire a prioritásunk, és akkor világosabban látjuk a jövőt, a két kategória megkülönböztetésében azt hiszem, hogy ez a következő szakbizottsági viták is tárgya kell legyen. Gut, vielen Dank. Wer möchte dem... Rendben, köszönöm szépen. Ki támogatja a jelentéstevőt? Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Rendben, egyhangulag elfogadva. Az utolsó átcsoportosításnál a Gazdasági és Szociális bizottságra van szó, és a kettes kérésről. Ide o opravni rozpočet... E, Valóban ez a e, kettes e, módosított költségvetés az EGSZB RB-nek. Ez specifikus, és azzal függ össze, hogy a Lisszaboni szerződés értelmében történnek változások. Ezen a területen ennek asszony nem sikerült eddig megállapodni, ezért szeretném eh, kérni a kollégákat, hogy eh, vegyék be ezt a részt a triológus eh, megbeszélésekbe a július 30-án. Kérem kollégáimat, hogy támogassák ezt a javaslatot. Köszönöm. Um, was der Berichterstatter jetzt gerade angesprochen Amit most megemlített a jelentéstevő, az a kettes pótköltségvetés. Tudjuk, hogy a tanács mit gondol. Amit én fontosnak tartottam, azt a kollégák a dosszéban is megtalálják, amit a titkárságtól kaptunk, és itt egy olyan átcsoportosításról van szó, amely 20 ezer eurót tesz ki. Ezt megszavazzuk-e, vagy nem szavazzuk meg? Ez a kérdés. A poslední transferi, je transfer pre... Uh... A legutóbbi átcsoportosítás az EGSB-nek 20 ezer euró, ez a jogi költség, ez csak technikai kérdés. Kérem a kollégákat, hogy támogassák. Wer dem Aki a jelentéstevőt támogatja, kérem, hogy tegye fel a kezét. Köszönöm szépen, ki ellenzi. Senki. Ki tartózkodik? Senki. Rendben. Akkor ezzel lezártuk a szavazást. Roberto Giattirit nem látom még itt a teremben, ő a tegnapi megállapodásról szeretett volna beszámolni a tanács, a bizottság és a um, legfőbb képviselő, illetve az Európai Parlament között de mivel nincs itt, um, ki fogjuk használni az időt, és én arról fogok beszámolni, hogy tegnap a koordinátorok miben maradtak tegnap illetve azokat a javaslatokat fogom elővezetni, amelyek ott elhangzottak, és ha valakinek ellenvetése van, azt kérem, hogy jelezze. Először is a, az ötös pótköltségvetést a hát többen a témában Súrján Lászlót neveztük ki jelentéstevőnek, a hatos pótköltségvetésnél. Itt az EEAS-ről van szó. Nem megyünk a dolgok elébe, ha azt mondjuk, hogy a más intézmények eh, kategóriába tartozik ez, és Vladimir Manka és Súrján László társ jelentés A hármas pont alatt a koordinátorok arról döntöttek, hogy engem neveznek ki, mint a illetve engem küldenek Pármába holnap egy delegációval, a szakbizottság tagjaként és az ügynökségek állandó jelentéstevőjeként, az MV-vel együtt. Természetesen hűségesen beszámolok, majd utána az SD frakció, az a szocialisták és demokraták a véleményt készítik majd el az ITRE számára, ami a megújuló energiaforrásokat illeti, illetve a projekteket, illetve ők kapják ezt a jelentést, az ötös megjegyzés. Megállapodtunk abban, Galtieri véleményét a következő ülésen fogjuk elfogadni. Természetesen a menetrende együtt, amit az AFET is megállapított, azzal a menetrenddel együtt, amely a tegnapi megállapodásra vonatkozik, amennyiben van megállapodás, szélte született megállapodás tegnap. Hatodik pont. Beszéltünk arról, hogy a megvalósító csomag, tehát az a csomag, amire szükség van ahhoz, hogy a, az Európai Külügyi Szolgálat felelhasson, és technikai szempontból is megkezdhesse működését. Itt abból indulunk ki, hogy az első rész a szeptemberi plenárison kerül elfogadásra, vagy majd októberben, illetve ezekről lehet majd szavazni, illetve a pótköltségvetésünket, a hatos számút, Vladimir Manka és László, Súrján László a jelentéstevők, mint említettem, tehát ezt elő tudjuk készíteni. Azért, hogy mindez illeszkedhessen a korábbiakban. A hetes megjegyzésen beszéltünk arról, hogy a következmények, amelyek a Lisszaboni szerződés megvalósításából adódnak, illetve a különböző szabályok megvalósításából, amelyeket mi magunk dolgoztunk ki, mind a pénzügyi szabályzat, mind pedig az MFF kapcsán, a több éves pénzügyi keret eh, kapcsán, hogy ezek az intézményközi megállapodás alapját képezhessék, mi mindezt csomagként óhatjuk kezelni. Ez pedig azt eh, jelenti, hogy egymás után kell ezekről a témákról szavazni. Az első a költségvetési rendelet lesz az Európai Külügyi Szolgálatra, illetve a kiegészítése. A külügyi szolgálat miatt Ingeborg elmondta, hogy itt az egyes cikkelyben több minden fog állni, mint sem csak az Európai Külügyi Szolgálat kérdése. Ez annak köszönhető, hogy az egyes cikkely bizottság mindhárom javaslatában módosításra került. Ez az egyik, a másik, mi úgy érezzük, hogy a Lisszaboni csomagot, tehát ezt semmiképpen nem szeretnénk megosztani. Tudjuk, hogy mi a helyzet a több éves pénzügyi tervezéssel, de ami a mi megállapodásunkat a tanácsal és a bizottsággal illeti a jövőbeni eljárásról, az együttműködési megállapodásról. Itt sürgősen, természetesen együtt döntési eljárásban a szükség van a költségetési rendeletre azért, hogy ez egy csomag maradhasson, és azért, hogy legyenek eszközeink bizonyos témák megvalósítására. A koordinátorok azt javasolják, hogy a Lisszaboni csomagot tartsuk egyben. Azért, hogy mindaz, amit Ingeborg az imént mondott, a három éves átdolgozás kapcsán, vagy ide bekerülhessen, vagy pedig majd második körben szavazhassunk erről. A koordinátorok tehát ezen témákra tettek javaslatot. Ha valakinek van ellenvetése, akkor ezt most jelezze. Ingeborg, parancsolja. Én vissza szeretnék térni arra a vitára, amely már lezajlott. Én egyetértek azzal, hogy a költségvetési rendeletet és a Lisszaboni szerződést együtt kezeljük. Az átdolgozás a probléma, éppen ezért azt gondolom, hogy rugalmasabbaknak kell lennünk. És Reimer, azt gondolom nem is lenne rossz, hogyha a és rendelet ezek után szerepelhetne, hogy addig meg lehessen oldani bizonyos aspektusokat. Én itt nem látok ellentmondást, csak aztán nem mondja senki azt, hogy megszektük a megállapodást. Ami az átdolgozást illeti, ezt is még egyszer szem előtt kell tartanunk. Köszönöm szépen. I don't have any comments on that, but I have a comment on that. Nincsen megjegyzésem ezekkel kapcsolatban. Amikor a hatos pótköltségvetésről van szó, itt a frakciónkban volt egy vita arról, hogy Manka urat Galtieri urral helyettesíthetnénk, aki a külső külügyi szolgálat témájának tevője. Szeretnék tisztázni valamit, tehát lehet, hogy ki szeretnénk cserélni a mi társ jelentés jelentéstevőnket de a következő koordinátori ülésig erről még dönteni tudunk. Köszönöm. A következő koordinátori ülésig ezt nyitva hagyjuk akkor. Én mindig problematikusnak tartom azt, amikor adhok bizonyos dolgokat kicserélnek. Őszintén szólva én már azt is problémának találtam, hogy a néppárti frakció Reimer böge helyett egy másik jelentéstevőt nevezett ki, a globalizációs alapnál, illetve mások jelentéstevőn keresztül válaszolt. Alapvetően nincsen ez ellen kifogás, de én nekem nem tetszik az, amikor uh, rúgcuk a szakbizottság uh, feje fölött történnek az ilyen cserék. És hogyha a néppártra nézek, akkor nem gondolom, hogy Szalvador ezt ellenezni. Rendben mellette. Azt gondolom, hogy a következő koordinátori ülésen ezt majd meg fogjuk tudni taglalni. Ingeborg, én értelek, de azt gondolom, hogy nem feltétlenül a te költségetési rendeletre, de a mi költségetési rendeletünkre szükség van azért, hogy legyenek eszközeink arra, hogy Reimer dossziéjával is előre léphessünk. Ez nem is ellenvetés, illetve ellentét, nincs itt ellentmondás. Azt nem értem csak, hogy miért nem dolgoztuk ezt fel már eddig. Oké, okay, schließen wir. Rendben, akkor ezzel ezt a pontot lezártuk. A jelentéstevőnk még mindig nem érkezett vissza Madridból. Azt gondolom, hogy a DEVE szakbizottságban tart éppen beszámolót. Akkor a 15-ös pontot vesszük. Itt a halászati partnerségi megállapodás a téma, az Európai Unió és a Salamon-szigetek között. François Alfonzia jelentéstől. Köszönöm szépen. Elnök asszony, igen, azért kérték fel a szakbizottságunkat, hogy járuljunk hozzá a Salamon-szigetekkel megtárgyalt és megkötött me- halászati partnerségi megalapodáshoz Mi egyetértünk ezzel, hiszen ez egy már létező megalapodás Kis kihívásról van szó itt, anyagi megfontolásokból, az eljárásunk egyik legkisebb összegéről van szó. A Salamon-szigetek nem tartanak a legkorumpáltabb országok közé véleményemet, pozitív véleményemet azért néhány megfontolással egészítenem ki. 2010 áprilisában kér fel minket a tanács arra, hogy egy 2009 novemberi döntésre bólintsunk rá. Hát azért általában a véleményeket nem a határozat után szokták kikérni a parlamenttől. Hát elég furcsának, bizárnak tartom ezt. Ugyanakkor a Lisszaboni szerződés szellemében egy igen sarkalatos időszakban hozzuk meg ezt a határozatot. Másrészt pedig Ebben az eljárásban a hozzájárulásunkat úgy kell meghoznunk, hogy nem adhatunk külön véleményünket, nem tudjuk külön kifejteni. Megint csak ki szeretném hangsúlyozni azt, hogy mi azt szeretnénk, hogy valahol nyomon kövessük szigorúan az olyan halak kifogásának kvótáját, amelyek veszélyeztetett halak, a helyi fejlődés, a Salamon-szigeteki helyi halászat fejlesztését támogatjuk, ezért a véleményünk pozitív, és nekünk is érdekünkben áll, hogy mindenképpen kifejtsük ezen gondolatainkat. Köszönöm. Vielen Dank, gibt es da... Köszönöm szépen, van-e hozzászólás? azt asszony, nem? Je, je vois que la... Látom, hogy igazán nem lelkesít senkit a költségvesési Szakbizottságban a halászat, de Alfonszi úrhoz csatlakoznék, és kihangsúlyoznám jó magam is, hogy egyrészt eh, az eljárás maga igen két, két eh, értelmű. Furcsa azért, hogy hét hónappal később kérik ki a parlament véleményét, mint amikor a határozat döntés megszületett nem tudom, a bizottság miért járt így el ilyen késedelmesen. A Lisszaboni szerződéssel kapcsolatban a munkamódszereinket, az intézmények közötti munkamódszereinket egy kicsit újra kell gondolni. És azt gondolom, hogy biztosítanunk kell azt is, hogy a szakbizottság, az érdemben felkért szakbizottság, a halászati szakbizottság legyen, mert hogyha nem, akkor a költségvetési szakbizottság nem tud véleményezni, ha nincs egy érdemben felkért jelentésre felkért szakbizottság. Márpedig a közösségi költségvetésben a halászati költségvetési keret is jelentős. Ezért való igaz, hogy azt mondjuk, hogy 400 ezer eurós évi összegről van szó, de hát valahol a mauritániai ö, ö, költség az már 3 millió eurós tétel lenne, úgyhogy valahol meg kellene szervezni megfelelőbben az intézmények közötti öm, öm, munkamódszereket. Lehet, hogy a Lisszaboni szerződés ebből a szempontból fantasztikusan jó volt, de hát nem látjuk, hogy most a parlamentnek hogyan lehet valóban ö, ö, nagyobb ö, mozgásteret biztosítani, még mielőtt a jelentősebb halászati szerződések, megállapodások megkötésre kerülnek. Integráltabban kell ebben a tartalomban nekünk is részt vennünk. Köszönöm, elnök asszony. Grazie, signor Presidente. Eh, credo che... Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Én úgy gondolom, hogy ahogy ezt az előadó is elmondta már, ami a Salamon-szigetekbeli megállapodást illeti, most jelenleg éppen valami olyasmit élünk meg, hogy beindul a Lisszaboni szerződés, az új együttdöntési eljárás. Egy véleményre kértek föl minket, egy olyan véleményre, amely az, e- a, a múltbéli eljárásnak megfelelően kell, hogy meghozassék. Elfogadható volt a múltban az, hogy figyelmesen így módon járjunk el. Ez volt a múltban. Most viszont az együttdöntéssel, az új eljárással elfogadhatatlan, hogy fél évvel a partnerségi megalapodás megkötése után kérjék ki a parlament véleményét. Hogy aztán most ez egy egyszerű kis hiba, amely nem volt szándékos, akkor is az Európai Bizottságot fel kell szólítanunk arra, hogy a jövőben ilyen feledékeny, körültekintés nélküli eljárásra ne kerüljön sor, és hogy a határidőket tartsa tiszteletben a bizottság és hogy ne csak majd a megállapodás megkötése után kerjék ki a véleményünket. Most vissza szeretnék télni arra, amire már a Salamon szigetekkel a kiadási vállalásokban az elmúlt három évben történt. Az elmúlt három évben minden rendben volt, és szerintem most is. Salvador. Köszönöm szépen. Ha jól emlékszem, egyetlen egyszer volt a ö, halászati szakbizottsággal problémánk, egy halászati partnerségi megállapodás megkötésével kapcsolatban gondunk. Talán 2000-ben volt ez, amikor a marokkói halászati partnerségi megállapodás megújításáról van szó, és hát az összeg az sokkal jelentősebb volt annó 2000-ben, mint most a Salamon-szigetek tekintetében. Ugyanakkor a Lisszaboni szerződés való igaz, hogy azt fogalmazza meg, hogy a halászati bizottság a nemzetközi eh, halászati megalapodásokra nagyobb eh, kihatással bírhat, így a Költségvetési és Halászati Szakbizottság együttműködésének is eh, összefogottabbnak kell lennie. Szeretném, hogyha a halászati szakbizottság egy képviselőjét, például az elnök asszonyát, vagy a büróból, vagy a tagságból valakit a júliusi ülésünkre, vagy szeptemberi ülésünkre meg tudnánk hívni ide körünkbe. Miért? Azért, hogy a jövőbeli munkáról, amikor ilyen ö, meg, ö, kéréseket kapunk bi, be mi, akkor megállapodjunk abban, hogy hogyan is dolgozzunk együtt a jövőben. Vannak olyan szabványok, amelyeket a jövőben tiszteletben kell tartanunk. Na, auch, na júli wird... Azt gondolom, hogy július egy kicsit szoros lesz, de szeptemberben a halászati szakbizottsággal egyeztetni kell erről, hogy hogy is legyen mindez a jövőben, azért, hogy ne kerüljünk a peremre. És a halászati szakbizottság és a, a mi szakbizottságunk nagyon gyakran kikerül a peremre, és a bizottság önhatalmulag rendelkezik. Kedves kollégák, ezt a szakbizottságot most el kell, hogy hagyjam. Ah, oké. Okay. Mégsem kell elmennem, mondja a titkárnő. Katya kíséri ezt a csoportot, amelyet én tájékoztattam volna az esélyegyenlőségi témákról a parlamentben, de hát ez a csoport nélkülem kell, hogy elboldoguljon. Éppen ezért folytatom az elnökletet. Nincs itt az elnök, de három alelnök is hiányzik, ez nagyon ritka eset. Jó, akkor folytatjuk a pontokat. Megint Ingeborgra térünk át, nem mégsem javítja magát az elnökasszony. Roberto közben megérkezett, tehát az ő témája következik. Ő arról fog beszámolni, hogy mi történt tegnap uh, Madridban, illetve hogy mit uh, beszéltünk meg Roberto parancsolján. Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, én majd szöveget szeretnék, egy véleménytervezett szövegét bemutatni. Először is erre a szövegre támaszkodnék, aztán pedig elmagyaráznám a ö, miben létét a szövegnek, és azt is elmondanám, hogy mi történt tegnap Madridban. A szöveget persze még nem ellenőriztük módosítások szempontjából, indítványok szempontjából. Néhány javító jellegű módosításra sor kerül még majd, de ez, ez, ez az a szöveg, amelyet majd a Brock Verhofstadt jelentéshez én szeretnék előterjeszteni, mint véleménye a múltkor megbeszélt munkadokumentumhoz képest egy kicsit formájában, alaká, alakjában változtattam. Egy olyan dokumentumról van szó, amely már figyelembe veszi majd azt a kompromisszumot, amelyet Madridban ö, sikerült ö, tegnap ö, megtalálnunk. Egy kvadrilógus, egy négyoldalú tárgyalás hosszas folyamatának utolsó ülésén jelentős módosításokhoz sikerült eljutnunk, amelyet Ashton asszony, főképviselő asszony március 25-én a tanács előtt már ismertetett. Én így jártam el, és ennek két oka van. Az első ok arra, hogy én így jártam el, azért, mert itt formálisan egy konzultációs eljárásról van szó, következésképpen pedig egy szöveg, eltérő szöveg előterjesztése bemutathatta azt, hogy különös eredményt akartunk elérni, de hát itt nem együttműködési eljárásról van szó, így nagy hatása ennek nem lett volna. Egy olyan szöveg előterjesztése, amely a tegnapi kompromisszumot tükrözi, ez egy jó megoldás, mert szerintem maga a tegnapi elért kompromisszum is jó kompromisszum. Én személy szerint nem is számítottam ilyen jó kompromisszumos készségre, Ahogyan önök is láthatják, hogyha belenéznek az anyagba, hogyha a tegnapi szöveget Ashton asszony márciusi javaslatának szövegével összehasonlítják, akkor látják, hogy több érdemi változtatása is sor került. Még akkor is, hogyha a parlamentnek együtt döntési jogköre, hatásköre nem volt. Még mielőtt részletekbe mennénk, azt szeretném elmondani, hogy valami a véleménytervezet szövegében ugyan nem szerepel, de mégis jelentős eredménynek kell ö, ö, a különböző kolokviumok ö, után ezt tekintenünk, az arról a tíz pontról szól, hogy milyen politikai felelősségeket kell mm, nevesítenünk. A tízes pontra térnék külön ki, Egyébként ez a közlönyben is megjelenik majd, amely a Költségvetési Szakbizottság kérésére a halászati költségvetés intézményközi megállapodására utal. Ez egy külön siker. Különösen olyan költségvetési autonóm sorokról van szó, amelyek a felülvizsgálaton túl mennek és más aspektusra is kitérnek a Lisszaboni szerződésben. Ha most megvizsgáljuk ennek a négy oldalú tárgyalásnak az eredményét és a véleménytervezet jelenlegi szövegét, akkor a következőket állapíthatjuk meg. Az adminisztratív költsége ennek a szolgálatnak egy külön ö, ö, szakaszban a tízes szakaszban szerepel majd, a bizottságtól külön szakaszban. A parlament azt preferálta volna, hogy ezen szolgálat költségvetése a hármas szakaszban kerüljön nevesítésre, ugyanakkor, mivel az erőviszonyok olyanok voltak, amilyenek, és a jogalkotási eljárás is olyan, amilyen, nem volt rá lehetőségünk, hogy ezt a maximális eredményt kicsikarjuk. Ugyanakkor ez az administratív autonómia a szolgálat szintjén átvizsgálásra, felülvizsgálatra került. A költségvetés, az administratív költségvetés külön ö, szakaszba került, és ennek előnyei vannak a parlament szempontjából legalábbis, különösen, mert specifikus mentességi eljárás alá tartozik, nem pedig a bizottság számára megadott eljárás keretében kezeljük a felmentést. Minden, ami eddig a Gentleman Agreements-be tartozott, minden, ami a parlament ö, ö, szerepét meghatározta, az eljárás e tekintetben egy autonóm, különálló taná- bizottságtól leválasztott költségvetési szakaszban kerül megtárgyalásra, és sokkal átláthatóbbá válik így. A további módosításokról ami a mi szakbizottságunkat illeti és politikai, valamint személyzeti kérdésekre vonatkoznak, két területet fednek le különös tekintettel. Az első terület ezek közül a valós költségvetési eljárásokra vonatkozik. Nem szeretnék részletekbe menni, elolvashatják magában a kiosztott dokumentumban is, több módosító indítvány született erről az aspektusról. Itt különösen arról van szó, hogy pontosítsunk és szavatoljuk további módon is a ö, mentesítési eljárás átláthatóságát. Kötelezővé tesszük, hogy a parlament együttműködjön, és megkapja a megfelelő információkat a mentesítés megadásához. Az OLAF szerepét is kiemeljük, ami pedig az auditot illeti, egy kompromisszumos megoldást sikerült találni. Miről van szó konkrétan? Arról, hogy megfelelően együttműködik a belső audit, az administratív szolgálatok auditja és a bizottság auditja az operatív költségvetés sisíkon. Eddig ez úgy volt, ahogyan ugye elmondtam, ugyanakkor a pénzügyi költségvetésben a szolgáltatási auditok és a bizottság auditja az együttműködés cikke alatt szerepel. A módosító indítvány csak az együttműködésre vonatkozik, nem pedig a szolgálat auditjának miben létire módjára. Utalás történik a, a főképviselőre, mint külön kihúzásra került. Az 59-es normára történik csak utalás a pénzügyi rendeletből, elkülönül az administratív és operatív kiadások kérdése, sokkal világosabb a vízválasztó vonal az is világos, hogy a bizottságnak egy sokkal általánosabb dokumentumot kell eljuttatni a parlamentnek, amely összefoglalja majd az összes kiadásokat, administratív és operatív kiadásokat a külügyi fellépésekről, annak érdekében, hogy a politikai ellenőrzés és költségvetési ellenőrzés a parlament részéről megfelelő módon ö, kerülhessen elvégzésre. Itt a hetes cikkről van szó különösen, amely a költségvetésre és más aspektusokra is utal a a preambulum bekezdésben. A preambulum bekezdésben is komoly előrelépés történt. Egy második nagy ö, módosításról is szólnék a szakbizottságon kérésére. A pénzügyi eszközökről van szó, különösen a fejlesztési együttműködési eszközre gondolok most. A tárgyalások e, kezdetében az volt a gond, a probléma, hogy esetleg a, elveszik tőlünk a felelősségi kört ezen eszközök eset vonatkozásában, de módosításokra került sor, igen jelentős módosításokra, amelyek most már lehetővé tessék a bizottságnak a közösségi módszer számára azt, hogy a mi irányunkba lépjünk el, hogy a külügyi főképviselő feladatát koordinációra, együttműködésre, koordinációra változtassuk. És csak, és közös kül- és biztonságpolitika maradt meg, mind a fejlesztési alap tekintetében, mind pedig a DCI szempontjából. Mindenképpen javítő jellegű ez a módosítás az előző helyzethez képest. Minden módozatot újra fogalmaztunk ezzel kapcsolatban. Az együttműködés, a határozat előkészítés szintjén a programozási, tanácsi programozási ciklus három első lépésében a biztos együttműködésével együtt szerepel a szövegben. A bizottság szerepe is pontosításra került, mivel a bizottság együttműködik a határozatok előkészítésében, és a politikai felelősség és pénzügyi felelősség is pontosításra került. a 298-as cikkre is, a szerződés cikkére utalás történik, ez egy új cikk az előző szerződéshez képest. Ez az új cikk egy együttdöntési eljárást fogalmaz meg minden olyan esetben, amikor hatékonyan és autonóm módon lehet az intézmények irányítását megoldani. A jogalapunk a 27-es cikktől most már eltérő, és ez szerintem hasznos lesz a jövőben a, a, a, az elkövetkező lépések megtételekor is a különböző szakaszok véleményezésénél. Az én értékelésem tehát általában véve elmondhatom, hogy pozitív. Most természetesen a megjegyzéseit várom a Költségvetési Szakbizottság tagjainak, ami pedig az ütemtervet illeti. Igen fontosnak találom pont politikai szempontból a parlamentünkben, hogy a véleményt, a Brock Berhofstadt jelentést még a nyári szünet előtt fogadjuk el. Igen, rövid idő áll tehát rendelkezésünkre, de ennek politikai oka van. Igenis sürgősen kell eljárnunk, gyorsan kell lépnünk. A tanács nem örül a e, kivívott eredménynek. A tanács úgy gondolta, hogy az, ami már az előző ülések során döntés tárgyát képezte módosíthatatlan, de mi módosításra lettünk, voltunk képesek, és ezért, ha gyorsan és konstruktívan lépünk most a nyáron, akkor az ősszel el lehet a pénzügyi rendeletet és a státuszt is elfogadni, és akkor a tanács majd nem tud már módosítani a kivívott eredményeinken. És akkor a saját jogalkotási feladatainkat el tudjuk végezni, végezni e két aspektussal kapcsolatban, és arra is képesek leszünk, hogyha kell, akkor Amennyiben a tanács mégis módosítani akar a kompromisszumos döntésen, akkor mi is vissza tudjunk lépni, és reagáljunk erre. Úgyhogy én azt javaslom, hogy gyorsan lépjünk el, a véleményt és a jelentést is fogadjuk el, és általában tartsuk be azt az átfogó ütemtervet, amelyet az Európai Parlament a brock jelentéssel kapcsolatban kitűzött magának. Köszönöm szépen, Gateri úr talán Gressley úr következni és utána lehetne megnyitni a vitát. Köszönöm szépen. A költségvetési rendelet követi majd a konstrukciót, az ellenőrzési rendszereket, a parlamenti jogokat, és a költségvetési rendelet kapcsolódik az Európai Külügyi Szolgálathoz, mint intézményhez. Amíg ez nem történt meg, addig nincs értelme semminek. Én optimistább lennék önnél, Galtieri úr, miszerint a tanács ezeket a módosításokat támogatni fogja, és nem vagyunk idő hiányában. Nagyon fontos, hogy e, megfelelő egyeztetési eljárást e, végezni, és ez fontos és hasznos is lenne a külügyi szolgálat szempontjából. Az a csoport, amely a tárgyalások eredményét az asztalra tette, nem kapott parlamenti mandátumot, nem volt mandátum, a külügyi bizottság adott mandátumot, de az egész parlament nem adott erre mandátumot, ez pedig a probléma részét képezi. Éppen ezért ezekkel az eredményekkel foglalkoznunk kell, és a jövő héten a frakciónak lehetőséget biztosítani arra, hogy döntsön, mi legyen tovább, hogyan tovább. Ezt gondolom, hogy jól tesszük, hogyha nagyon komolyan vesszük az együttdöntési eljárást, ez azt jelenti, hogy tényleg együtt döntünk, és nem kérjük azt, hogy együtt dönthessünk. Tehát eh, együttdöntési eljárás eh, szükséges, és a költségvetési rendeletről és a tisztviselők jogállásáról is beszéltünk már. Tehát mindaz, amit most nem fogunk tudni elérni, soha nem fogjuk tudni elérni, és mindaz, amit a tanácsi rendeletben eldöntünk, az később felbontható, tehát tisztában kell lenni azzal, hogy az EAD-t és több ezer embert el kell bocsátani. A bizottság és a külügyi szolgált kompetenciáinak különbözősége a delegációkban azt eredményezi, hogy nagy az űrzavar, tehát eh, nagyon sok dolog, amiről már hosszú ideje folyik a vita, határozatra képes, és soha nem rejtettem véka alá azt, hogy itt problémát látok. A fő képviselő folyamatos eh, nyomásnak lesz kitéve, és csatatéren találja magát. És hogyha ezt szeretnénk az elkövetkezendő években, akkor ez akár még szórakoztató is lehet idézőjelben. Tehát egy rendes tanácsadást szeretnénk, egyeztetést, és ezt meg is ígérték, minden egyes ülésen felvetettük, hogy nem kaptak mandátumot, ez senkit nem köt, és a szokványos eljárást, hogyha elhagyjuk, akkor ez igenis aggasztó. Tehát én óva intenék ettől, hiszen ez a szolgált fogja kárát szenvedni. Én optimista vagyok, hogy a tanács örül annak, hogy most felállt a külügyi szolgálat. Ha 50 évig nem volt külügyi szolgálat, akkor legyünk már türelmesek néhány hónapig. Tehát a legátfogóbb kompetenciákkal rendező ilyen külügyi szolgálat ez, és ez az operatív területen a legnagyobb költségvetéssel rendelkező terület, 8 milliárd euró van itt, és 280 millió eurós büdzsével dolgozik a közös kül- és biztonságpolitika. Tehát itt meg kell várnunk a valóságot, hogy milyen képet mutat ez, azt gondolom, hogy költségvetési rendeletben be kell mutatnunk a mentesítéssel kapcsolatos problémákat, a bizottsággal beszélnünk kell, és hogyha a jogokról lemondunk, vagy visszaadunk, akkor én szeretnék más jogokat cserébe, például a fejlesztési alappal kapcsolatos költségvetés tervezés, ez lehetne például egy megfelelő ellenszolgáltatás, úgymond. Azt gondolom, hogy mivel nagyon vegyes jellegű a külügyi szolgálat, ez pedig rendkívül problémákat fog majd jelenteni. Az Európai Számbevőszék véleményére hivatkoznék itt, illetve azt gondolom, hogy azok a dolgok, amelyeket sikerült eldönteni, azok a tisztázást eredményezik, egyértelműen elkülönítésre kerültek a kompetenciák, Azt gondolom, hogy óvakodjunk attól, hogy a külügyi szolgálaton keresztül megcsorbítsuk a kollégákat és jogaikat elvegyük, tehát nyitott vitelre van szükség. Én nem látok hátrányokat. És hogyha ezeket hátrányokat optimizmussal kezeljük, akkor ez jó. A szocialista jelentéstevő Bernard Rapkai a képviselők illetve tisztviselők jogásáról szóló téma. Jelentés többé egyetért velem. Roberto, köszönjük szépen a tervezetet. Nincs még száma, ha a nyelvi verziók is elkészülnek. Ezt meg kell, hogy várjuk, és akkor egy megfelelő határidőt kell, hogy kitűzzünk. Nem tudom, hogy júliusig elég idő van-e, vagy szeptemberig. Tehát nem gondolom, hogy ettől kell függővé tenni az emberiség további sorsát, hanem legyünk bátrak, és eh, nyitott ehm, konzultációt kell eh, megvalósítanunk, hiszen ezt ígértük a kollégáknak is. Köszönöm szépen, Greszle asszony. Eh, szeretnék két dolgot világossá tenni. Először is négy dokumentum van, amely vonatkozik az EEAS-re, az első Gutierri úr. Ez szerint a parlamentnek nincsen közös döntésjoga. Tegnap sikerült megállapodni, és ez a dokumentum nyár végén kerül megszavazásra. A három másik, a pénzügyi szabályozás és a közvetés módosítás szeptemberben kerül szavazásra. A parlamentnek van jogköre a három másikban a, az együttdöntési eljárásban. Meg kell tehát különböztetni a két csoportot. Egy dokumentumnál nincs, háromnál van együttes döntés. Folytasok, Tritra asszonyja szó dnevni pustim biogaz povedati. For the ongoing discussion, Chair. Eh, elnézést. Eh, ki döntött tegnap? Elnézést, hogyha probléma eh, volt, ment át az információ tegnap a nincs mandátum a parlament részéről. A tegnapi ülés résztvevői döntöttek. Ez a parlament számára nem kötelező jellegű, ő sem a több intézményre. Szeretnék, tehát arra rávegetni, két eljárás van a négy dokumentummal kapcsolatban. Triplasza. Thank you, Chair. Um, I... Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, eh, hogyha eh, nincs is eh, teljes mandát a parlament részéről, egyelőre némi siker van, mint ahogy azt hallottuk, és ahogy a dokumentum is mutatja. Azt hiszem, hogy javulás tapasztalható ahhoz képest, ami korábban volt. Világos, hogy most az egész kérdést meg kell vitatni, de személy szerint úgy látom, Galtieri úrat hallgatva, és hogy először látom a dokumentumot, némi előrehaladás tapasztalható az Európai Parlament szempontjából, a bizottság és a tanács érdekei is jobban érvényesülnek. Egy problémát látok az AFET tagjaként, mondom és az itteni szakbizottság tagjaként Galtier úrnak szeretnék egy bizonyos kérdést feltenni. Francesca Branna szintén tagja ennek a bizottságnak, és neki is ez probléma. Arról van szó, hogy új poszt csak ott hozható létre, ahova a tagállam akarja küldeni az illetőt, és nem ahol mi európai parlament, parlamentként gondoljuk. az utólagos kinevezéseket a politikai prioritás kell megszabja. Több a szükség van a multilaterális kapcsolatokra, nem csak 20, például az ENSZ-nél. Ezzel kapcsolatban szeretném mondani, hogy ezt megvitatták el, hogy a posztokat hogyan osztják el, és hogy legyen-e multilaterális poszt. Számomra ugyanis nem világos ez előre, de talán ön fel tud világosítani ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Cső. Köszönöm szépen, Trapel asszony Garrel úr. Ja, danke, Präsident. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is gratulálni szeretnék a vélemény előadójának és azon kollégáknak, akik tegnap Madridban tárgyaltak. A konkrét kérdéseken túlmenően, amelyekről szólnunk kell, stratégiai problémát is meg kell oldanunk. A következő, szerintem ez a stratégiai probléma. Egyrészt megpróbálunk mindent megtárgyalni, és aztán határozatot döntést hozni, ami célunk ugyanis minél több dolog kicsikarása a parlament számára. A másik stratégia pedig, ahogy Roberto Galtieri arra utalást tett, hogy egy míg a nyári szünet előtt egy keretet meghatározunk magunknak annak érdekében, hogy aztán majd megtárgyalhassuk azokat a kérdéseket, ahol a parlamentnek az együttdöntés keretében lehetősége van tárgyalásokra. Ez egy hangú ez a döntés, vagy ez a két út, de hát most a közös út megtalálásának kérdése merül föl igazán, mint lehetőség. Az idő nyomást gyakorol ránk. Sürget az idő minket, és nekünk európai intézményként világosan kell fogalmaznunk, és kötnünk kell magunkat ahhoz, hogy az időkeretnek és annak is keretet kell szabnunk, hogy mikor kell, hogy a külügyi szolgálat megkezdje a tevékenységét. De most nem kell nekünk engednünk az együtt döntés tárgyalásában a kialakított álláspontunkból ha ugyanúgy ö, látjuk a dolgokat, mint az elején, tehát hogy a, azt vizsgáljuk meg, hogy a tanács eredeti javaslatához képest mit sikerült elérnünk, mint sikert, hát komoly sikereket értünk el. Most azt kell megerősítenünk, amit már sikerült kicsikarnunk. Aztán további tárgyalásokra sor kerül majd még, a költségvetés tárgyalásakor például. Én azt gondolom, hogy majd ezen tárgyalások során mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a tanács tartsa magát ahhoz, amit már most elfogadott. Ezt az eszközt felhasználhatjuk majd a jövőbeli tárgyalások során. Azért, hogy ráerőltessük az együttműk, együttdöntési eljárásban a véleményünket a tanácsra, és így tudjuk szavatolni a parlament jogait és jogainak érvényesítését. És azt is bebizonyíthatjuk ezáltal, hogy a tanácsnak igenis mifelén kell lépnie. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Roberto Gualtierit köszönet illeti. Jó munkát végzett, sőt, óriási munkát meg kell ezt köszönni neki, és a többi tárgyalónak is a szakbizottság részéről. Ögresz asszonyjal együttműködött, aki nagy inputtal szolgált a tárgyalásban, és az az input figyelembe is vétetett, ami jó dolog. Sok változás van, ami a közvetés szerkezetét illeti például a működési költség továbbra is a harmadik szakaszban lesz, illetve a mentesítés tekintetében de az ember jogi aspektusok tekintetében is. Azt hiszem, hogy sokat sikerült elérni. Sikerült az administratív költségvetést a Gentleman's Agreement körén kívül tartani, tehát teljes átláthatóság van. Van egy kérdés a mandátummal kapcsolatban. Ez szerintem meg kell vitatni milyen érdemei vannak ennek a megállapodásnak, ami tegnap született. Ez a parlament elfogadott egy jelentést Brock úrtól az Európai Külügyi Szolgáltal kapcsolatban. Ki neveztünk egy formális irányító bizottságot, hogy a tárgyalásokat vezesse a parlament nevében a frakciónkban, nem tudom a többi frakciókban hol volt, de a mi frakciónkban egy koordinációs munkacsoport volt az összes szakbizottság részé, részvételével, előadók, árnyék előadók, stb. kiváló együttműködés volt, és sikerült mandátumot adni a tárgyaló delegációnak. Tehát mandátum van. De a parlament ezt a megállapodást kell, hogy validálja. Először is kapcsolatban voltam nem csak a saját ö, országom kormányával és parlamenti képviselőivel, de úgy gondolom, hogy nem tudunk sokkal tovább menni, és egyáltalán nem tudunk tovább menni. Csodálkozom, hogy egyáltalán eddig eljutottunk, mert a tagállamok nagyon vonakodtak, tudtak bármi további befolyást biztosítani az Európai Parlamentnek. A tagállamok nyomás alatt vannak. A spanyol elnökség talán túl messze ment a mi irányunkba, így gondolják egyes tagállamok. Tehát elővigyázatosnak kell lenni a tegnapi megállapodással kapcsolatban, és mindent meg kell tenni, hogy tiszteletben tartsuk, és az alapelveket a lehető leggyorsabban elfogyott. Nem tudom, hogy lehetséges-e júliusban, remélem. Amint csak lehet. Különben azt hiszem fennáll a kockázata, hogy komoly problémák lesznek a tagállamokkal. Azt fogják mondani, hogy nem teljesítjük a kötelezettségeinket. A részletek később jönnek, de azt hiszem, hogy az elveket már most el kell fogadni, amint csak lehet. Mi költségvetési szakbizottság vagyunk, de frakcióként, képviselőként is van felelősségünk a közös kül- és biztonságpolitika kereteinek biztosításában. Ez a felelősség megillet bennünket, ne felejtsük el. Köszönöm szépen, Berger úr. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. In der Tat. Äh, Köszönöm, elnök úr. Valóban. Jelenleg még a részletekben menő véleményünket nehéz kialakítani erről a szövegről. Emlékszem én más kemény tárgyalásokra is, és az ilyen tárgyalások szövegeit legalább ötször átolvasom, mielőtt még világosan átlátnám, mi is szerepel ezen szövegekben. Valóban vannak előrelépések, utaló jelek, de az is igaz, hogy elvben egyfajta struktúra még bizonyos elemekkel megmaradt, és Gressle asszonynak igaza van valahol azért a főképviselő asszony szerepe még pontosítandó, mert ugye létezik már egy meglévő struktúra, és ő erre ráépülő. Tehát erre majd még egy jövőbeli felülvizsgálat során mindenképpen utalnunk kell. Az előttem szólók valóban rámutattak arra, hogy milyen stratégiát is kell képviselnünk a jövőben. És ez tényleg egy fogós kérdés. Nem lehet ezt csak költségvetési szempontból megvizsgálnunk, attól függ, hogy a parlamentben milyen szakbizottságok működnek, vannak, amelyek határozatokat hoznak, vannak olyan bizottságok, amelyek másként járnak el a koordináció szintjén, aztán a politikai frakciókat se felejtsük el. Itt a mi szakbizottságunkban mi szoros együttműködésben dolgozunk más szakbizottságokkal és a bizottsággal is, de nem mindenhol van ez így, tehát mi talán túl kritikusan szemléljük azt, hogy a másik szakbizottságokban, egyes szakbizottságban hogyan működnek, hogyan dolgoznak. Hogyha hatást akarunk gyakorolni a dolgok alakulására, akkor a szolgálat struktúrájáról, ha nincs is együttdöntési hatáskörünk, véleményt kell alkotnunk. A véleményünket pedig, ha megalkotjuk, akkor azt sajnálom, hogy egy dossziét igen gyorsan akarunk átnyomni, viszont a tanács és a bizottság igazában más aspektusokra a csomagból nem igazán válaszolt meg hamar, azt bizonyítja, hogy igen szalámi politikát folytatunk ezen a területen. Ami, a, ami az európai parlamenti képviselők jogainak érvényesítését illeti, mindenképpen ragaszkodnunk kell ö, ehhez. Mit jelentene egy júliusi szavazás önök szerint, és ez most kérdés részemről, ami az eljárást illeti? és amit tisztáznunk kell és szabályoznunk kell, hogyha a költségvetési tárgyalásokat későbbre halasztjuk, vagy pedig a pénzügyi szabályozásról való szavazást későbbre halasztjuk, hát akkor át kell gondolnunk, hogy ez a dosszié és a további dossziék hogyan működhetnek együtt. A jövőben a nyomás csak még erősebben fog ránk hatni. Valahol szeptember, októberben, novemberben a parlamentünk különböző szakbizottságainak nagy lesz a késztetése arra, hogy nyomást gyakoroljon ránk a költségvetés módosítás elfogadására, aztán mi leszünk bajban ahhoz képest, amit tegnap eldöntöttek Madridban. Igen komoly, súlyos fajsúlyos kérdésről van szó, és mindenkinek felelősséggel kell eljárnia a, a tekintetben, hogy az elkövetkező három-négy hónapban miről is döntünk, hogy most szabad kezünk marad-e a mozgástérben, vagy pedig más ütemtervet kell beterveznünk ezekre az eljárásokra, tárgyalásokra, amelyek a jövőben kerülnek megrendezésre, és nem biztos, hogy az eredményük ezen jövőbeli tárgyalásoknak nem lesz kedvező a parlament szempontjából. Egy ilyen tárgyalásoknak van sajátos dinamikájuk, és hát azért át kell azt gondolnunk, hogy az elvárt eredményt fogjuk-e elérni azzal, hogy júliusban szavazunk. Vagy pedig azokra hallgatunk, akik az elmúlt hetekben hangadók voltak. A bizottság gyorsan akar lépni? mi tudunk reagálni gyorsan, de a bizottságtól és a tanástól nem kapunk ellentételezést valahol, és ez igencsak komoly sérelmet jelent számunkra. Ha rövid távon, nagyon rövid távon akarunk eredményt elérni, hogy legyen egy szolgálat, amely feláll, az megtörténjen, de hát ezzel valóban védjük mi a parlament jogait, előjogait? Úgyhogy én azért azt gondolom, hogy a frakciókban tárgyaljuk meg mindezt. Thank you very much, Mr. Berger. Köszönöm szépen, Berger úr. Brock úr is, ha jól látom, Galtieri urat akarja támogatni. Goiga úr a következő a listán. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a költségvetés nélkül a többi jogköre az Európai Parlamentnek egészen teoretikus. Aláhúzom azt, amit Heimer kollégám mondott. Nem az a probléma, az a szöveg, amit bemutatott Gualtéri úr. Biztos vagyok benne, hogy a módosítók benyújtásának megfelelő lesz a határideje, és a nyelvi változatokat is megkapjuk, tehát ezzel nem lesz probléma csak hogy ö, érdemi vitára van szükség a frakciókban. Ö, minden ö, szakbizottsági véleményt figyelembe kell venni. Ez a vita még nem történt meg a frakciókban. Meg lehet -e szervezni ezt a vitát a júliusi plenárisig, hát reméljük. De a Költségvetés Szakbizottság tagjai számára fennmarad egy kérdés. Mégpedig az, mi a költségvetési kihatása az Európai Külügyi Szolgálatnak. Nem a hatos polt költségvetésre gondolok, amiről szeptemberben fogunk beszélni. Hanem mi a kapcsolat eme költségvetés között, amelyet még nem ismerünk, az lks e és milyen hatása lesz a több éves keretre. Az EKS finanszírozása összeegyeztethető lesz a jelenlegi kerettel, vagy módosítani kell júliusban, szeptemberben a több éves keret fényében. Eme kérdésekre választ kell kapjunk. Várjuk tehát a köcsvetés teljes áttekintését az LKS tekintetében, és utána tudunk véleményt mondani a több éves pénzügyi keretről. Ma délelőtt a bőge jelentésről volt szó, és elhangzott, hogy a ö, frakciók nem tudnak ilyen gyorsan véleményt mondani, anélkül, hogy ismernék a dolgok érdemi részét. Mennyibe fog kerülni az EKS? Mi lesz a kihatása a többi költségvetési kategóriára és a parlament politikai prioritásaira? amíg ez a bizonytalanság tart, nem e, tudjuk támogatni ezt a jelentést. Csak azt tudjuk újra elmondani, hogy jogkörrei vannak a parlamentnek, ezeket meg kell e, védeni. Egyelőre bizonytalanságban, még nem is a pontos összegeket. Thank you very much, uh, Mr. Griga. Köszönöm szépen, Griga úr. Brock úr itt van körünkben, ezért megkérdezem, hogy -e valamit hozzá tenni, valamint Golteri úr gyakorlatilag bemutatta, amit tegnap megtárgyaltak. A szakbizottságban voltak olyan hangok, hogy nagyon jó eredményeket sikerült elérni a parlamentnek az eredeti tanácsi szöveghez képest. Vannak kollégák, akik azt az aggályt vetették fel, hogy a júliusi döntéstől túl elsietett, és a parlament nem tud minden elemet figyelni az lks kapcsolatban. Nos, ezek voltak a vélemények. Kívánne valamit hozzá tenni, valami információt adni tegnapról, Brokkor? Köszönöm szépen, elnök úr. Veszélyes útra térek, talán, mert olyan kérdésekre válaszolok, próbálok válaszolni, amelyeket nem hallottam, de hát a politikusok néha sokkal jobb előadók, amikor nem is tudják, miről szólnak. Nos, hát elmondanám tehát, amire már ugye Galtieri úr is utalt a költségvetés szempontjából, önök szakértői a kérdésnek. Én úgy vélem, hogy megerősítettük a parlament politikai jogait, a közösség jogait is, a közös kül- és biztonságpolitika szempontjából a parlament politikai és költségvetési jogait többet értünk el e tekintetben, mint amivel rendelkeztünk a múltban, itt a tisztelt házban. Az operatív költségvetés mindig a bizottság kezében marad, azzal kapcsolatban nem történik változás, az administratív költségvetés egy fogós költségvetés. Ezért megtettük, ami szükséges volt. Mindannyian tudjuk, hogy mi ezt máshogy írtuk volna meg. Három és fél intézmény közé kompromisszumról van szó, szóval ezt meg kellett találni, és továbbra is meg kell állapítsuk azt, hogy ez a kérés, amelyet megfogalmaztunk, ezt egyetlen szag, tagország sem támogatta. Az volt az alternatíva, hogy megteremtsük az egyensúlyt, és hogyha ez nem sikerül esetleg, nem fog esetleg sikerülni, akkor nem lesz Európai Külügyi Szolgálat. Nem arról van szó, hogy az Európai Unió közös kül- biztonság, biztonságpolitikát tud-e kidolgozni. Ez a mi ötletünk volt, a kettős kalap és a kettős szolgálat. Ez egy nagyon fontos súlypont, és feltétlenül kompromisszumokat kell kötni. Kíváncsi vagyok arra, hogy be tudják bizonyítani rólunk azt, hogy vannak hiányosságok, amelyek a parlament lehetőségeit korlátozzák el. Ha majd ez így lesz, akkor erre meg kell küzdenünk. Nem tudjuk azt, hogy az eljárás mikor kezdődik. Nagyon sokan megnézték az anyagot, és a tanácson belül a helyzetet elemzik. Gutyéri képviselő is beszámolt mindenről. Ha újból megnyitják ezt az anyagot, és elhalasztják, akkor lesznek olyan országok, akik aztán mindent megtesznek annak érdekében, hogy mi rosszabb helyzetbe kerüljünk, mint korábban, vagy egy olyan külügyi szolgálat lesz, amely kizárólag a Solana szolgálatra fog hagyatkozni, ez pedig nem az Európai Parlament érdeke. Azt gondolom, hogy ezeket mind-mind mérlegelnünk kell, hogy a konzultációs területet érinti-e a júliusi ülésig. Ennek további vonzata van. Geria kollégát nem most hallgattam. Ez akkor lehet csak, hogyha a frakciók azt jelzik vissza, hogy ez jelzik, hogy ez lehetséges. És a júliusi időpont jó lenne, De nagyon fontos a többség megteremtése az értelmes vita szempontjából, mégpedig fontosabb, mint az időpont. Tehát a elkövetkező nyolc napon belül ezt mérlegelnünk kell, a tájékoztatni fogjuk ma és holnap. A két illetékes szakbizottságban szintén folytatjuk a vitát, és utána mm, mérlegelnünk kell azt, hogy mi is történik a devében voltam. Úgy tűnik, ott nem olyan rossz a helyzet. A fejlesztési politikusok számára Nagyot merítettünk, úgymond, ebben a kérdésben. Van ott is kritika, hogy ezt, hogy ezt máshogy kellett volna tennünk, vagy máshogy kellett volna szerepeltetni. A július időpont ellen nincs kifogásom, de a frakciók kell, hogy döntsenek majd erről. És fontos, hogy elégséges vita legyen addig. A második pont elutasítottuk, kifejezetten elutasítottuk, hogy a parlamentet bárki is kötelezhesse arra, hogy júliusig oldja meg ezt a kérdést, illetve hogy tárgyaló félként kötelezzük magunkat arra, hogy ugyanaz legyen, mint az együtt döntési jelentéseknél a szakbizottságok részéről. Nem tettünk kötelezettségvállalásokat, és biztos vagyok abban, hogy az együttdöntés eljárás kapcsán, a pénzügyi rendelet kapcsán júliusban nem fogunk döntésre jutni sem a tisztviselők jogállásáról szóló szabályzat kapcsán. Pénzügyi rendelet nem kapta meg még a módosítást az első cikkeben, és ha ez nincs így, akkor fogyottá válik minden más. És hogyha ha egy szó nem kerül ide bele, akkor vége a rendezvénynek. Ennyire egyszerű. Ez a bizottságon kívül nem dőlhet el. Biztos vagyok abban, hogy az együttdöntési eljárásban még nem zárul le júniusban az eljárás. A jogalkotási eljárás csak ezen a héten kezdhetjük el a konzultációs eljárással, hiszen tíz napja létezik a tisztviselők jogállásáról szóló szabályzat. Ezt összefüggésben kell látni a költségvetéssel, a pótköltségvetéssel, a 2010-es pótköltségvetéssel. Ez a politikai keretmegállapodáshoz csak korlátozottan kapcsolódik. Ami pedig a szakbizottság döntését illeti a költségvetés kapcsán, én nem látok semmiféle kötelezettséget, ön tegyenek úgy, ahogy jónak látják. jó okaink vannak arra, hogy ezeket a kérdéseket ne halasszuk el, és nem gondolom, hogy költségetési szempontból semleges lehet ez az ügy, és akkor, ha ez így van, akkor a nemzeti kormányok, a nemzeti tisztviselők fizetését is ide be akarják tenni, akkor ezt nem lehet parlamenti marzsokon megvalósítani. Ezekkel a kérdésekkel tehát foglalkoznunk kell, 25 évvel ezelőtt hagytam el ezt a szakbizottságot, tehát azoknak minden, ö, több, tap, minden bizony, több tapasztalatuk van, mint nekem. A parlament jogait ö, érvényesíteni kell, és nem szabad ö, az Európai Unió képviseletét a világban ezzel veszélyeztetni. Köszönöm. Thank you very much, uh, Mr. Brock. Before... Köszönöm szépen, Brock úr, mielőtt uh, Galtieri úrnak megadnám a uh, szót, hogy elmondja válaszát raportőrként. két mondatot, két szót mondanék. Nem először beszélünk az IKS-ről ebben a szakbizottságban. Vártuk, hogy a bizottságtól jöjjenek a javaslatok, és ezt nemrég meg is kaptuk. Úgy döntöttük, hogy elkezdjük az eljárást, de csak akkor, amikor minden dokumentum megvan az EKS-ről. Most már megvan. Időközben intenzív munka folyt a kvadrilógusban, és úgy gondolom, hogy az első opcióhoz képest elég jó eredményeket sikerült elérni. Talán nem mindent, amit szerettünk volna, de nem hanyagolhatjuk el az eredményeket. Most négy dokumentum van. Az első a kereti jelentést Brock és Verhofstadt úrtorrából, ahol az AFED komitea az illetékes, és a mi szakbizottságunknak véleményt kell mondania. Ennek az eljárásnak az értelmében a parlamentnek nincsen együttjöntési joga. Van három ügy, ahol a parlamentnek van a másik három dokumentum, a pénzügyi rendelet is közöttük van. Van egy javaslat, ami sok agát vetett fel, szerintem okkal, hogy júliusban tudunk-e az első dokumentummal kapcsolatban Brock úr keret jelentéséről szavazni. E, ezt inkább a frakciókban döntik el, hogy a parlament készen áll-e arra, hogy szavazzon e, erről júliusban vagy sem. Hogy ezt eldöntötték a frakciókban, és gondolom, hogy figyelembe veszik e, azt is, hogyha nem szavazunk esetleg, akkor hova jutunk ezzel a dokumentummal és a négy oldali tárgyalással. Hiszen csak ez lehet az oka a szavazás elhalasztásának. Tehát, ha a ö, frakciók úgy döntenek, hogy júliusban lehet szavazni, akkor ezt figyelembe veszük, akkor az AFFET szakbizottság elkészíti a véleményet, és nincs más opciónk nekünk a Közvetési Szakbizottságnak, mint az AFET határidő elé tesszük a magunk munkáját. Ez az szokásos eljárás a parlamentben. Nos, azt javasolnám, hogy most, hogy megvan a dokumentum, amelyet Roberto bemutatott, annak függvényében, hogy a júliusi ülésszakra kerül ez, a határidőt megállapíthatjuk úgy is a módosítók benyújtására, és akkor egy ö, rendkívül ülés is tarthat a szakbizottság, de hát ezt Lemeszúr úr ö, kell eldöntse, a szakbizottság elnöke. Ö, most nem tudunk ezen dolgozni. Hogyha az a döntés születik, hogy szeptemberig halasztódik a szavazás, akkor semmi sürgősség, és a a bizottsági ütemtervet követhetjük. Ez egy eljárási pontosítás. Most pedig megadom a szót Galtieri úrnak. Grazie. Beh, devo dire che... Köszönöm szépen, elnök úr. Én azt szeretném még elmondani önöknek, hogy egyetértek teljes mértékben Kálfin úr eljárással kapcsolatos magyarázatával. Én nem azt javaslom, hogy júliusban döntést hozzunk, hanem azt, hogy ne zárjuk ki ennek a döntéshozatalnak a lehetőségét. Véleményem szerint valóban a lehető leggyorsabban döntést kellene hoznunk, de politikai síkon. A lehető legmagasabb politikai síkon kell meghozni, a lehető legnagyobb támogatottság mellett, frakció támogatottság mellett ezt a döntést. Jövő héten a frakciók két lehetőség között kell, hogy válasszanak. Technikai módozatai vannak ennek. És azt gondolom, hogy mi itt a szakbizottságunkban már Ismerünk ilyen precedens értékű példákat az ilyen felgyorsított reformok esetében. Most elégséges az nekünk, hogy csak úgy iránymutatásokat adunk az eljárás síkján, hogy a brok e, jelentés elfogadására júliusban sor kerüljen, hogyha az a döntés születik meg, amit, e, ami ez irányba mutatna a politikai e, döntéshozó fórumokon. Trüppel asszony a vita során egy kérdést tett föl nekem az új ö, munkatársak felvételével, toborzásával kapcsolatban. Hát ez például egy pontosan egy olyan kérdés, amely a forrás szintjén az döntés keretében a mi döntésünktől is függ. Itt nem a keret határozatról van szó, ahol csak véleményezésünk van. Erről a kérdésről például pontosan azért nem vitáztunk eddig, mert a költségvetési eljárás lesz a megfelelő fórum ennek megvitatására, amikor majd a különböző ö, előirányzatokat megszavazzuk. Véleményem szerint az érdemi brok vita margójára kell helyezni ezt a kérdést. Előbb a megfelelő fórumokon kell döntést hozni, a költségvetési eljárás, hagyományos eljárás figyelembevétele mellett, ahogy eljárunk a költségvetés módosításkor általában. Bőge úr is reagált az imént az eszmecsere során. Valóban igaz, hogy mindig jó, ha az embernek érdemi vitára, hosszú idő áll rendelkezésére, de ami a pénzügyi rendelettel kapcsolatos tervezetet és javaslatot illeti, itt nem egy új dologról van szó a nap alatt, több mint három hónapja tárgyalunk ami a személyzet státuszát illeti formális előterjesztésre júniusban már sor került. Még akkor is, hogyha alapvetően egy olyan javaslat újratárgyalásáról van szó, amelyre már három hónappal ezelőtt is egy első alkalommal sort kerítettünk. Úgyhogy a határidők igazából nem annyira szűkek, mint ahogyan mi gondoljuk. A jelenlegi rendelkezésre álló információkkal már egy ideje rendelkezünk. Úgyhogy az eszmecserére, Gören fára is emlékeztetett erre, volt már lehetőségünk saját kezdeményezésű véleményre, de 2009. októberében és annak elfogadására már sor került. A hagyományos eljárás a parlamentben a Brock jelentéssel kapcsolatban még nem kezdődött meg, de itt egy politikai döntés meghozataláról van csupán szó mert valóban figyelembe vehetnénk azt, hogy egyszerű konzultációról, nem pedig együttműködésről van szó, ami fő fegyvertényünk, tehát valahol pont az időkeret, amennyiben a Brok jelentés eljárását már régóta beindítottuk volna, ha azt el is fogadtuk volna már, megtehettük volna ugyanis, akkor gyengítettünk volna saját helyzetünkön az, a tárgyalások során. Viszont most a helyzet eltérő. Lehetőségünk van arra, hogy értékeljük ezt a lehetőséget, de igenis a különböző opciók között ez is egy eljárási fegyvertény és a taktika szempontjából ez előnyt jelent számunkra. Nem szeretném újra elmondani, amit már megfogalmaztam, de a kompromisszum ö, távlataiban ö, messzebb mutató, mint amit a múltban elértünk, és egyáltalán nem sérti azon ö, hagyományos költségvetési jogokat, amelyekkel a parlament más dokumentumok esetében rendelkezik, amelyeket majd aztán a nyári szünet után szavazunk meg. Úgyhogy a lehetőleg szilárdabb konfigurációról van most szó, persze más megoldásokat is el tudok képzelni. Bőge úr reakciójára válaszul, pontosan lehet, hogy ellentétes eredményt érünk el, mint amit szeretnénk. Lehet, hogy egyszerűen szintje darabjaira hullik majd az a kompromisszumos megállapodás, amelyet Madridban kivívtunk, és ősszel lehet, hogy a politikai eh, hangulat majd a tanácsban olyan lesz, hogy egyszerűen az eddigi eredményeket is el kell, hogy veszítsük, hiszen nyomást gyakorolnak majd a tanácsban a visszalépés felé. Úgyhogy lehet, hogy az álláspontunk is gyengül majd nem csak ezzel az aktával kapcsolatban, hanem más aktákkal kapcsolatban is. Ennyit az én véleményemről Ennyit az én állásfoglalásomról természetesen a megfelelő fórumoknak demokratikusan, hagyományos döntéshozatali eljárásban kell frakciószinten dönteniük. Viszont mindenképpen próbáljuk meg a júliusi brokjelentés lehetőséget is elképzelni, itt pedig majd alkalmazkodunk ehhez a lehetőséghez. Uh, Köszönöm szépen, Galtieri úr. Azt hiszem, hogy itt le kell zárjuk a vitát ma. A eljárás nyitva marad. Azzal kapcsolatban hogyha júliusi szavazás mellett történik döntés, akkor a mi ütemtervünket is ehhez igazítjuk. Ez még fogjuk tudatni. Mind minden további pont megvolt a napirendről, csak azt kell bejelentsem, hogy a következő rendes ülés július 13-án lesz és 14-én hogyha nincsen sürgős kérdés ezekkel kapcsolatban.